Euh, euh, Kedves kollégák, azt javaslom, hogy akkor kezdjük el a ma délutáni ülést, és az első számú napirendi pont alatt egy pár módosítást szeretnék javasolni, ami a svéd elnökség kiértékelését illeti, Szibaton Literinről fogunk hallani először is, de nem jön vele egy másik miniszter, ugyanis Huszmark Persson sajnálatos módon nem lehet jelen. Ő a svéd szociális biztonságért felelős miniszter, és azon kívül azután a, a, a módosított időbeosztással kapcsolatban a, a mozgó a munkavállalókkal kapcsolatban, majd megint lesz valami módosítás, és harmadszor pedig holnap reggel, amikor megkezdjük a munkát, a jelentéstevővel, Gönc Kingával együtt, úgy gondoltuk, hogy a mikrofinanszal kapcsolatban kezdjük majd el a munkát, de ehelyett ezt végeredményben a bizottság tagjai fogják majd megtartani, tehát amikor megkezdjük a munkát holnap reggel, Elgénagunc majd hozzászól, és lesz egy negyedik pont is, a Plumb asszony jelentésével kapcsolatban a, a, az egészségügyjel kapcsolatban, amikor is a, a szülő, szoptató, a, szülői szabadságon lévő asszonyokról van szó, és ezeknek a munkaidő változásával, ott nem fogunk szavazni majd azzal kapcsolatban, hanem majd a következő ülésre fogjuk elhalasztani, ami január 27-én lesz, és ez annál is inkább könnyű lesz, mert a női bizottság, amelyik ezzel foglalkozna, majd csak február 23-án mond ezzel kapcsolatban véleményt a módosításokat figyelembe véve azt javaslom, hogy a, akkor a holnapi ö, ülés kezdés nem 9-kor, hanem 9.30-kor jegyezzük be a a pót koordinátort, és majd ilyen funkcióban fogom meghallgatni a napi rendel kapcsolatban. Elnök asszony, javaslatot szeretnék tenni arra, hogy az ötös pontban lévő vitát halasszuk el januárra azért, mert a raportőr nincs jelen most. Remélem, hogy ezt majd még meghallgathatjuk, és a vitát januárra halaszthatjuk. Talán a vita így jobb lenne, hogyha a jelentéstevő is részt vehetne a vitán. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a jelentéstevő már engem informált, és egy olyan politikai csoporthoz tartozik, amelyen igencsak szimpatizálok, de ezt a kérdést nagyon későn tették fel nekem, és ilyen körülmények között nagyon nehéz megváltoztatni a napi rendet, mert akkor fel kellene függeszteni a munkánkat egy háromnegyed órára, ami szerintem helytelen lenne, és éppen ezért azt javaslom, és remélem, hogy ezzel egyetértenek majd, hogy ma ezzel a témával kapcsolatban legyen egy első eszmecsere, és az adminisztrátorok és a különböző politikai szakemberek majd ezt tudomásul is veszik, és jelentik a jelentéstevőnek, és azután lesz egy következő eszmecsere a módosító indítványokkal kapcsolatban, amikor a jelentéstevő már jelen is lesz, és véleményt is mondhat a különböző pontokkal kapcsolatban. De véleményem szerint egy ilyen fontos kérdéssel kapcsolatban, amihez ilyen sok módosító indítvány tartozik, véleményem szerint helytelen lenne azonnal szavazni a módosítások után. Tehát éppen ezért helyes lenne, hogyha ma nem hivatalos módon megbeszélnénk ezeket a módosításokat, és azután újra napirendre tűznék mindezt. A titkárságot arra kérem, hogy a következő üléseken majd tervezzék ezt be, hogy még egyszer meg tudjuk ezt beszélni, akkor a jelentéstevő jelen lesz, és akkor tudjuk kidolgozni majd a bizottságunkon belül az erre vonatkozó kompromisszumot. Beleegyezik-e ebbe? Ö, ö, Lidminszor úr. Uh, I tend to agree. Uh, Elnök asszony, hajlamos vagyok ezzel egyet érteni, de úgy gondolom, hogy erről mindenképpen kell ugyebár egy előzetes vitát folytatni, de egy másik kérésem is lenne az ügyrendel kapcsolatosan a holmi reggelt illetően. Rendben van, akkor folytatja az elnök asszony, térjünk vissza az előző kezdeményezésre. Ezzel egyetértünk-e? Jag ju helst att vi kunde flytta debatten. Azt szerettem volna, hogyha januárra halaszthatnánk ezt a vitát, mert hogy fontos, hogy a jelentéstevő is részt vegyen a vitán, de hogyha jól előkészítjük, megfelelően folyjon ez, akkor talán rendben van így, de azért még egyszer gondoljuk át, hogy nem lehetne-e mégis valahogy elhalasztani a vitát januárra. Merci beaucoup, Madame Cornelison. Köszönöm szépen, Madame Cornelison. Nos, elnök asszony, amennyiben nem szavazunk holnap délelőtt 9-től 10-ig, akkor arra irányulna a kérésem, hogy ezt az időintervallumot használhassuk fel a triológusra való felkészülésre, és eh, így aztán ezt eh, így folytathatnánk. Tehát a triológusra szeretném, hogyha felhasználnánk az időt, hogy erre felkészülessünk a mikrofinanszírozásról szóló triológusra. Ezt az időintervallumot erre használhatnánk. Euh, de toute façon, Mindenképpen nem hiszem, hogy hasznos lenne azt a trialógus megtartani holnap reggel, mert a legutolsó ilyen jellegű ülés óta semmi új tényező nem született meg, a koreper eredményeire várunk, és éppen ezért csak azt terveztük, hogy a jövő hétfőn tartunk egy előadást, amikor is a keddesti trialógusra felkészülünk, és végeredményben 8-tól 9-ig fogjuk ezt megtartani, és éppen ezért így fogunk eljárni jövő kedden és holnap reggel pedig fél tízkor kezdjük a munkát. Van-e még valaki, aki szót kér? Ha nem, akkor először is az első eszmecserét fogjuk lefolytatni a miniszter úrral való találkozás során és elnézést kérek, hogy ezeket a fontos bejelentéseket meg kellett tennem, de gondolom, hogy a miniszter úr is ismeri mindezt, és a azt hiszem, hogy a múltkori ülésnek a jegyzőkönyvét már kiosztották, ezzel kapcsolatban nem futott be különösen megjegyzés. A kommunikációkat a miniszter úrral való eszmecsere utánra fogom félretenni. Nagyon köszönöm a miniszter úrnak, hogy itt van velünk, és szeretném neki átadni a szót. Az a tény, hogy ma éppen itt van velünk, közöttünk rendkívül fontos számunkra, mert két nagyon fontos esemény történt. Tehát ma van az első nap, amikor is a Lisboni megállapodást beindítjuk, és legalábbis két nagyon fontos témát lehet most világosan beazonosítani. A kilences cikket, ez az ön és a mi számunkra is rendkívül fontos, ezt az EU fogja bevezetni, és ez a közszolgálat és a közérdekű szolgáltatások területére vizet minket, ahol is nagyon fontos cikkek vannak, és a protokoll is rendkívül fontos lesz majd ilyen értelemben. De minden esetre ezt ki akartam hangsúlyozni, hogy jogi szempontból egy új stádiumba léptünk és az a tény, hogy a tegnap megállapodtak egy olyan kérdéssel kapcsolatban, ami régen függőbe volt, és ma bejött ezek után közénk, véleményem szerint külön fontosságot tulajdonít ennek az ülésnek és a mandátuma elején történik ez a látogatás. Köszönöm szépen, miniszter Nagyon köszönöm, elnök asszony, a szót. Először is ugye az idő repül, és el kell, hogy mondjam önöknek, úgy tűnik, mintha tegnap lettem volna utoljára itt önök között, holott szeptemberben volt ez, most már a svéd elnökség vége felé közelítünk. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek önök között, és áttekintettem a svéd elnökség által elvégzett munkákat. Igyekszem majd végigmenni a különféle megfontolásokon. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy a jelenlegi munkaerőpiaci helyzet hogy néz ki Európában. Ahogy mindannyian tisztában vagyunk ezzel, a pénzügyi és gazdasági válság nagyon erős hatással van az európai pénzügyi piacokra, úgy tűnik, hogy Európa több mint 7 millió munkahelyet veszt el 2010-re, és 10%-osra ugorhat fel a munkanélküliség iránt a 2010 végére. A Lisszaboni stratégia megtárgyalásának kezdete óta a 68 százalékpontra ugrott fel a munkanélküliség, és természetesen azt várjuk, hogy talán még negatívabb hatással lesznek a gazdasági válság következményei erre. Tegnap folytattuk az első hivatalos EBSCO találkozást a svéd elnökséggel, és a belügyi tanácssal ugyanígy találkoztunk és tanácskoztunk a nizzai csúcs óta először, elnökasszony, ahogy erre rámutatott a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatosan a Lisszaboni megállapodások át fogják írni az európai alkotmányos berendezkedés határvonalait. Különféle intézmények fognak átalakulni az Európai Unión belül, de természetesen törekednünk kell arra is elsősorban, hogy a pénzügyi és gazdasági válság negatív következményeit orvosoljuk a munkaerőpiacon és a foglalkoztatás területén. Lehetővé kell tennünk Európa számára, hogy erősebben jöjjön ki ebből a válsághelyzetből, és még erősebben tudjon szembenézni a jövőbeli kihívásokkal. Éppen ezért az EBSCO ülésen tegnap foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Amikor utolsó alkalommal itt voltam szeptemberben, akkor egy meglehetősen erős érzette alakult ki bennem annak, hogy mindenki nagyon erősen foglalkozik ezzel a válsághelyzettel, és természetesen mindenki igyekszik arra koncentrálni, hogy európai szinten milyen módszereket alkalmazhatunk annak érdekében, hogy folyamatosan biztosítsuk a foglalkoztatást. Úgy vélem, hogy különféle perspektívákból megközelítve ugyan e, látnunk kell, hogy itt nem csak e, számokról és statisztikai adatokról van szó, hanem legfőképpen konkrét ember életekről, olyan egyénekről, akik e, húsvér valóságokban elvesztik munkalehetőségüket, és soha nem fognak tudni visszamenni a munkaerőpiacra. A válság előtt több mint 100 millió aktív, munkaképes ember volt a munkaerőpiacon kívül, és ezeket az embereket valahogy vissza kell vinnünk a munka világába, hiszen szükségük van arra, hogy hasznosnak érezzék magukat, szükségük van a fizetésükre, annak érdekében, hogy úgy érezhessék, befolyásolni tudják a jövőjüket és a körülöttük lévő társadalom sorsát. Három évvel ezelőtt egy projektet látogattam meg Stockholmban, egy két évvel nálam fiatalabb emberrel találkoztam, addigra már 14 éve leszázalékoltként kerekesszékben élve élte az életét, és azt mondta, hogy mindösszesen amire szükségem van, az egy állás lehetőség ahhoz, hogy megváltozzon az életem. Így tehát láthatjuk, hogy olyan emberekkel találkozunk újból és újból a munkaerőpiacon, akiket be kell illeszteni, integrálni kell a munkaerőpiacra. Nem csak arra van szükségük, hogy emberi megközelítést alkalmazzunk, hanem mindezt le kell fordítanunk a gazdasági helyzet nyelvére, az egész Európát átható demográfiai kihívás megválaszolásához szükségünk van arra, hogy továbbfejlesszük a jóléti, eh, jóléti rendszert, gondoskodjunk arról, hogy mindenki megkapja időben a nyugdíját, eh, hogy mindenki tudjon iskolába járni, aki iskoláskorú. Ennek érdekében minden eh, tetrekész és egészséges munkára alkalmas emberre szükségünk van a munkaerőpiacon. Ehhez természetesen látnunk kell, hogy hogyan tudjuk felépíteni azokat a rendszereket, amelyek be tudják fogadni ezeket az embereket, de ismétlen minden egyes ember munkájára szükségünk van. Ez tehát az európai szinten, az EBSCO szinten az, az eszközkészlet, amivel dolgozhatunk, ez az eszközkészlet természetesen korlátozott, de nemzeti, hazai és európai szinten is mindent meg kell tennünk, a koordináció nyílt eszközeit is latba vetve annak érdekében, hogy minden egyes politikai és döntéshozói területen tudjunk koncentrálni az inkluzióra, a társadalmi befogadásra. A szociális Európa legfőképpen a munkahelyekkel kezdődik, és hogyha szociális értelemben összetartó, kohézív Európáról akarunk beszélni, akkor ezt legfőképpen a munkaerőpiacon kell megteremtenünk. Természetesen arra is törekednünk kell, hogy elkerüljük a növekvő munkanélküliséget, és ezzel kiszakadjanak az emberek a munkaerőpiacról. A korábbi válságok alapján láthatjuk, hogy különféle rendszerek működnek annak érdekében, hogy vissza tudjuk vinni a munkaerő képviselő embereket a munkaerőpiacra, mihelyt vége lesz ennek a súlyos válságnak, a, az európai munkaerőt igenis ki kell használnunk annak érdekében, hogy az európai állampolgárok jövőjét biztosítani tudjuk. A találkozó során egy informális találkozót már júliusban tartottunk, ezt hangsúlyoztam a múltkori látogatásomkor. Itt nagyon hasznos meglátásokat cseréltünk ki egymással a különféle tagországok képviselőivel, és láttuk, hogy melyek azok a konkrét nemzeti lépések, amelyekkel rövid távon lehet küzdeni a munkanélküliség ellen, és láttuk, melyek azok a lépések, amelyekkel egy strukturális szerkezeti értelemben vett egészséges Európát lehet kialakítani. Itt van ez a kis kézikönyv, lehet, hogy még nem találkoztak vele, ez jó példa jó példákat tartalmaz arról, hogy hogyan lehet az országokon, a nemzeti gazdaságokon belül olyan módszereket alkalmazni, amelyekkel vissza lehet helyezni a munkára képes embereket a munkaerőpiacra. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb mindannyiukhoz el fog jutni ez a kis kiadványunk. Láthatjuk a politikai döntéshozói következményeket a tegnapi tanácsülés után a munkaügyi és munkaerőpiaci miniszterek koncentráltak arra, hogy a Lisszaboni stratégiával kapcsolatosan hogyan lehet folytatni a munkánkat. Ezeket a tapasztalatokat átadjuk a soron következő spanyol elnökségnek annak érdekében, hogy a Lisszaboni stratégia beindítása utáni időszakra tudjanak koncentrálni. Októberben az Európai eh, Tanács ülésén kifejeztük azt a politikai szándékunkat, hogy továbbra is eh, igyekszünk eh, koncentrálni arra, hogy elkerüljük a magas munkanélküliségi mutatókat, és fenntartható közfinanszírozást tudjunk megvalósítani az Európai Unióban. Hogyha a tegnapi konklúzióból próbálok kiindulni, amely azt állítja, hogy fel kell készülnünk a 2010 után, Lisszabon után következő időkre, a gazdaság recesszió idejében, akkor meg kell találnunk azokat a módszereket, amelyekkel fel tudjuk venni a küzdelmet a munkanélküliséggel szemben, és látnunk kell, hogy melyek azok a lépések, amelyeken keresztül ki tudunk lépni, ki tudjuk vezetni az európai gazdaságot a válságból, és hosszabb távú célkitűzéseket is meg tudunk fogalmazni. Megnéztük, hogy a e, társadalom biztosítási, társadalmi biztonsági e, lépések közül melyek azok, e, amelyek kohézíva, kohézívabbá tudják tenni az európai munkaerőpiacot, hogy hosszú távon tudjunk gondoskodni a szükséges munkaerőről. Mindezek a meglátások képezték az alapját a végső konklúziónak, amely azt állítja, hogy még összetartóbb európai munkaerőpiacot kell kialakítanunk annak érdekében, hogy növelni tudjuk a jóléti társadalom szintjét, és ezeket a politikai lépéseket aktív szociálpolitikai, munkaerőpolitikai lépésekkel kell kombinálnunk annak érdekében, hogy a kohézió növekedjen. Úgy gondolom, hogy ezek a konklúziók világos üzenetet tolmácsolnak majd a decemberi tanácsülésre, és így hozzá tudunk majd járulni ahhoz, hogy újabb és újabb munkahelyetőségeket és munkahelyeket biztosítsunk az európai munkaerőpiacon. Úgy gondolom, hogy ezek a meglátások azt mutatják, hogy rendkívül érdekes elnökség van mögöttünk, új európai parlament eh, van, eh, az európai eh, polgárok képviseletében, és egy leköszönő Európai Bizottság áll előttünk, amelyik éppen gondoskodik az új Európai Bizottság felállásáról. Úgy gondolom tehát, hogy ebben a kritikus időszakban minden lehetőt megtettünk annak érdekében, hogy mindent elérjünk, amit egy elnökség elérhet, és igyekeztünk előkészíteni a terepet az új soros elnökségnek is. Várom, hogy szorosan együttműködhessek továbbra is az Európai Parlamenttel azokkal a dolgokkal kapcsolatosan, amelyek még az asztalon vannak, Természetesen mindenre szükség van ahhoz, hogy egy reményteli jövő elé nézhessünk. Ahogy mondtam, a gazdasági válságot leginkább az emberek érzik meg a saját bőrükön. A recesszió egyik legfőbb hatása tükröződik az Európai Bizottság javaslatában is, ami arra irányul, hogy egy európai mikrofinanszírozási eszközt dolgozzunk ki. Ez az egyénekre vonatkozna, olyan egyénekre, akiknek gyengébb, ingatagabb a munkaerőpiaci eh, gazdasági helyzete, és őket eh, ösztönözni kell arra, hogy be tudjanak lépni a munkaerőpiacra. Mindannyian egyetértünk eh, abban, hogy ezek az egyének azok, akiket a leginkább érintett a gazdasági válság, Eh, itt ez rendkívül erős prioritás kell, hogy legyen az elnökség számára. Ahogy ezzel valamennyien tisztában vagyunk, az Európai Parlamenttel leg, eh, eh, jelenleg tárgyalásban vagyunk ezekről a megfontolásokról, és ennek természetesen költségvetési vonzatai is vannak, és az új eszköz finanszírozását még meg kell beszélnünk. A tanács támogatja a bizottság javaslatát az új eszközre vonatkozóan, és az e, a soros elnökség ambíciója, elhatározása az, hogy érjük el az első tárgyalás szintjét ezzel a javaslattal kapcsolatosan. Természetesen nem könnyű dosszéről van szó. Úgy gondolom, hogy a megegyezés ezzel az eszközzel kapcsolatosan egy konkrét olyan eszköz lehetne, amelyen keresztül egy befogadóbb, inkluzívabb Európát lehetne kialakítani, és remélem, hogy még a rendelkezésünkre álló néhány nap alatt itt további előrelépéseket érhetünk el. Egy másik kérdés a családi életnek és a munkahelyi életnek az összehangolását illeti. Tegnap meg tudtunk állapodni egy új irányelvről, ami egy eh, keretmegalapodást nyújtana a szociális partnereknek, amelyek, amelyen belül a szülők, a nők ugyanúgy, mint a férfiak, az anyák ugyanúgy, mint az apák együtt tudnának működni eh, a munkaerőpiacsal eh, is, és az európai eszközökkel is kapcsolatos ez, amelyek a nők egyenjogúságát és a munkaerőpiaci egyenlő esélyeket szorgalmazzák. A nőknek és a férfiaknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy össze tudják hangolni a családi és a munkahelyi e, életet. Éppen ezért e, nagyon örülünk annak, hogy tegnap e, ismét elővettük ezeket a kérdéseket a tanácsülésen. A svéd soros elnökség foglalkozott a szülési szabadsággal is, az anyasági szabadsággal. Nagyon szoros együttműködésben dolgoztunk a jelentéstevével, a asszonynal, a, az időütemezést illetően. A, az én államtitkárom, munkaügyi államtitkárom bekapcsolódott ezekbe a tárgyalásokba, és igyekezett szorgalmazni november 4-én a szakbizottságban ezeknek a kérdéseknek a megbeszélését a svéd eh, kompetens miniszter meglátogatta eh, a FEM szakbizottságot eh, ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, és ezeket a kérdéseket tovább fogja tárgyalni a soron következő spanyol elnökség. A munkaerőpiaci inkluzióra koncentráló ülés ugyancsak jó alkalom volt arra, hogy az érdekelt felekkel megbeszéljük a munkaerőpiaci válságot, és hosszú távú eh, perspektívákkal dolgozunk ki eh, Európa jövőjére eh, irányúan. Új Tanulmányokat tárgyaltunk meg, és különféle szempontokból tárgyaltuk a munkaerőpiaci eh, befog, eh, bennefoglalás, eh, inkluzió kérdését. Meg, megtárgyaltuk, hogy milyen eszközökkel lehet elérni azt, hogy nagyobb százalékban vegyenek részt a munkára alkalmas munkavállalók a munkaerőpiaci tevékenységekben. Megtárgyaltuk azt is, hogy melyek azok az új kihívások, amelyekkel szembe kell majd nézni az európai munkaerőpiacnak a soron következő tíz évben, és az aktív társadalmi biztonsági, társadalmi biztosítási lépéseket szükséges politikai megfontolásokat is sorra vettük. Törekszünk arra, hogy a miniszterek lehetőséget kapjanak arra, hogy megbeszéljék a gazdasági és pénzügyi válság hatásait, annak érdekében, hogy beazonosítsák azokat a lépéseket, amelyek szükségesek nemzeti szinten is ahhoz, hogy megküzdjünk a válság hatásaival, és kicseréljük a helyes tapasztalatokat és a helyes gyakorlatokat. Hátra van még a svéd soros elnökségből egy hónap, és úgy gondolom, hogy meg fogunk tudni felelni az előttünk álló kihívásoknak, eh, mielőtt eh, Spanyolországnak átadnánk a soros elnökséget. Én magam szeretném személyesen megköszönni az Európai Parlamentnek és a Foglalkoztatási Szakbizottságnak az eddigi együttműködését, és remélem, hogy a jövőben is ugyanilyen sikerrel fogunk tudni együttműködni. Köszönöm a figyelmüket. Merci, euh, monsieur le... Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr, ezt az előadást azzal kapcsolatban, hogy milyen eredményeket eh, értek el a, a svéd eh, soros elnökség során amelyik egy nagyon bonyolult helyzetben jött létre két bizottság között, és ugyanakkor ratifikálni kellett a, a Lizaboni szerződést is ugyanakkor, de tekintve, hogy igen hasznos javaslatokat tettek önök is a tanácson belül, és azon kívül a, a tárgyalások is sikerrel folytak a két intézmény között, és ez az egyik olyan témakör, amelyikre rá is fogunk térni a mostani vitánk során. Künz Kingának szeretném átadni a szót. Ő a jelentéstevő a mikrokreditekkel kapcsolatban. Öni a szó. Köszönöm szépen. Miniszter úr, elnök asszony, nagyon köszönöm a bemutatót és a kommentárt is szeretnék gratulálni önöknek az eddigi munkájukhoz. Egész eddig rendkívül nehéz időszakban végezték a munkájukat. Természetesen ön, mint a szakterület felelős minisztere rendkívül fontos munkát végzett. Teljesen egyetértek mindazzal, amit az eddigiek során elmondott, hangsúlyozta azt is, hogy látjuk már ugyan a pozitív jeleket a gazdasági és pénzügyi válság megoldásával kapcsolatosan, mégis azt is látjuk, hogy a foglalkoztatási helyzet egyre romlik, a munkaerőpiaci helyzet továbbra is romlik, és 2010-re újabb, 10, újabb két millió ember fogja elveszteni a munkáját. Az 5%-os munkanélküliség természetesen sokkal súlyosabb és magasabb, mint korábban. Konkrét emberi életekről beszélt miniszter úr, egyetértek azzal, hogy az egyénekre, az individumokra kell koncentrálnunk annak érdekében, hogy fejlődést érhessünk el Európában. Én szeretném megkérdezni öntől ezzel kapcsolatosan azt, hogy a mikrofinanszírozási eszközzel kapcsolatosan hogyan vélekedjünk. Lehet, hogy a svéd elnökség számára ez tulajdonképpen egy nagy siker lesz. Ki kell használni ezt a lehetőséget. Elképzelhet, hogy ez lesz az a megoldás, amely működőképesnek bizonyul majd. Nem tudtam néha, hogy miért olyan nehéz ezt tárgyalni. Úgy láttam, hogy kezdettől fogva mindenki teljesen egyetért ennek az eszköznek a felállításával. Látjuk, hogy az emberek elvesztik a munkájukat, szükségük van olyan újabb készségekre, amelyeknek az elsajátításával fél vagy egy év múlva visszatérhetnek a munkaerőpiacra. Úgy gondolom tehát, hogy rendkívül fontos, hogy legyen egy olyan eszköz a kezünkben, amelyel biztosítani tudjuk azt, hogy az emberek a lehető legrövidebb időn belül visszatérjenek a munkájukat munkaerőpiacra. Ez persze nem csak egy pénzügyi eszköz, hanem együtt jár a mentorálással, az egyéni vezetéssel és a készségek átadásával, ami egy oktatói munka. Úgy gondolom tehát, hogy a svéd elnökség tovább szorgalmazhatja ennek az eszköznek a kialakítását, és erre szeretném felhívni a figyelmet. A tanácsban lehet újból és újból erőltetni, szorgalmazni ezt a kérdést. Megítélésem szerint a tanács ugyanúgy, mint a parlament készen áll ennek az eszköznek a felállítására. Meggyőződésem tehát, hogy meg kell szereznünk a tanács eh, hozzájárulását, és ehhez szükségünk van a svéd elnökség támogatására. Uh, Köszönöm szépen! Mindezzel maradéktalanul egyetértek. Úgy vélem, hogy tulajdonképpen ugyanazon az oldalon állunk, a lehető legnagyobb erővel igyekszünk szorgalmazni ennek az eszköznek a kialakítását. Természetesen kompromisszumokat is kell kötnünk, ez benne van a pakliban. A, mi előttünk áll, az valószínűleg az, hogy, a hogy nagyon sok tagországnak súlyos pénzügyi, költségvetési gondjaik lesznek ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. Talán kérhetem önöktől, mindannyiuktól azt, hogy az otthoni gazdasági miniszteréket kérjék meg arra, hogy egy kicsit lazítsanak ezzel a kérdéssel kapcsolatosan a gyeplőn, annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb elérhessünk egy kompromisszumos megállapodást. Lehet, hogy addigra a súlyos válságnak, a válság javarésznek már vége lesz, de hát ezt meg kell majd még látnunk. Én egy kicsit attól félek, hogy a mostani helyzetben a tanácsban inkább az ellenkezők lehetnek többségben, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy önöket folyamatosan informáljuk a fejleményekről, és kollégáink, partnereink meggyőzésére törekszünk legfőképpen, önöknek pedig a tagországi kormányokban kell győzködniük a saját miniszter kollégáikat. Köszönöm szépen, miniszter úr, és uh, természetesen minden érvet latba fogunk vetni, azért, hogy meggyőzzük a, a szociális ügyek miniszterét és a pénzügyminisztert egyaránt, mert meg akarjuk őket nyerni ez a projekthez. Az ön javaslata rendkívül hasznos, és ebben a bizottságban minden tagot elsősorban közelről érint ennek a mikrohittel nek a sikerre vitele, és ezt lehetőleg még a svéd elnökség során szeretnénk megoldani, mind a két miniszter hozzájárulásával. Most pedig Elizabeth Morán szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a miniszter úrnak, hogy még egyszer eljött és elmagyarázta, hogy tartanak a a svéd elnökség alatt a munkával, és semmit sem szeretnék hozzátenni ahhoz, amit a mikrohitellel kapcsolatban hallottunk, mert természetesen minnyáján ebben egyetértünk ebben a kérdésben, és természetesen a személyes kezdeményezés ennek az igazi forrása ilyen módon lehet munkahelyeket létrehozni, és még a legminimálisabb finanszírozással is célt lehet érni, és ilyen módon tudunk munkahelyeket létrehozni. Két tényezőre szeretnék visszatérni, ami számunkra különösen fontos ebben a küzdelemben, amelyet a válság hatásai ellen folytatunk, és a munkahelyek megőrzésére, a munka a foglalkoztatás előmozdítására is megcélzünk. Az egyik az, hogy aktívan kell bevonni az embereket a társadalomba, és pedig éppen a foglalkoztatáson keresztül hogyan lehetne még a svéd elnökség alatt felgyorsítani a fiatalok a munkapiacra való kerülését, ugyanis ebben a válság időszakban e, éppen a fiatalok, akik e, fiatal diplomások, vagy akik éppen most végezték el a középiskolát, az elsők, akiket a a válság rendkívüli módon érint, és akik óriási nehézségekkel találják szembe magukat természetesen emberi szempontból nagyon fontos az, hogy felvegyük a harcot a munkanélküliség ellen, de itt egy olyan csoporttal, népcsoporttal állunk szembe, amelyiket különösen sújt ez a kétségbejtő helyzet. És különösen ezek között, a fiatalok között van egy alcsoport, és pedig azok, akik semmiféle minősítéssel, szaktudással, szakmával nem rendelkeznek, és úgy kerülnek a munkaerőpiacra, és természetesen ez kiszorítja őket a társadalom peremére. A, szeretném tudni, hogy a svéd elnökség alatt van-e valamiféle terv, megoldás ebből a szempontból. A másik kérdés az a biztonsági háló éppen a munkahelyek tekintetében minnyáján létrehoztunk egy, egy kitűnő eszközt, és pedig azt, hogy a tapasztalatokat kellene elismerni, a gyakorlatot kellene elismerni, és az a tény, hogy ezt ne, ez nem hallad elég gyorsan, szeretnénk tudni, hogy ezzel kapcsolatban történt-e, vagy történik-e valamiféle előrelépés, mert ez egy általános célkitűzés számunkra, és ezzel kapcsolatban konkrét kérdéseink is vannak. Köszönöm szépen! danske minister for møde op her anden gang. Det sætter jeg virkelig pris på, at du prioriterer den. Köszönöm, elnök asszony. Én úgy vélem, hogy mindez nagyon jó jelet tolmácsol valamennyiünk számára, és lenne egy kérdésem is, amikor a munkaerőpiaci helyzetről beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy egy kicsivel nagyobb igazságosságot és realizmust kell mindenbe belevinnünk, hiszen realistának kell lennünk. Amikor a különféle szakszervezeti beszámolókat, vagy az üzleti beszámolókat hallgatom, akkor mindenki arról beszél, hogy rendkívül súlyos a helyzet, rendkívül agresszív verseny folyik a munkaerőpiacon, amikor kiközvetítjük a munkavállalókat, vagy külföldi munkavállalásra kényszerülnek, amikor kiküldetésben kell, hogy dolgozzanak, és a szakszervezetek Dániában rendkívül pozitív erőt képviselnek, és nagyon nehéz megmagyaráznunk számukra, hogy miért nem változik pozitív értelemben a helyzet, és el kellene tudnunk mondani nekik, hogy a soros elnökség eh, milyen munkát végzett eddig ezen a területen, eh, amikor eh, külföldi munkavállalásra kényszerítik a munkavállalókat. Köszönöm szépen, folytatja a miniszter. Szeretnék választ adni a fiatalok helyzetére a munkaerőpiacon. Úgy gondolom, hogy itt rendkívül súlyos frusztráció alakult ki, nagyon sok fiatal nehézségeket tapasztal, amikor megpróbál elhelyezkedni a munkaerőpiacon, hogyha nemzeteken átnyúló történeti megközelítést alkalmazunk, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok rendszerint sérülékenyebbek, és jobban megviseli őket az üzleti ciklusok váltakozása. Amikor a gazdasági élet recesszióban van, akkor a fiatalok azok, akiket ez jobban megvisel, amikor vége van a válságnak, akkor ők, ők tudnak gyorsabban helyrázódni. Látjuk, hogy néhány területen a 9%-os munkanélküliséghez képest majdnem duplája a munkanélküliség a fiatalok területén. Ezt a helyzetet mindenképpen orvosolnunk kell a gazdasági és munkaerőpiaci kapcsolatokon keresztül. Meggyőződésem, hogyha megnézzük azokat az országot, amelyek sikeresebbek voltak azon a területen, hogy munkával lássák el továbbra is a fiatalokat, itt két fő stratégiát nevezhetünk meg, az egyik az oktatás, a másik pedig az aktivizálás. Az aktivizálás azt jelenti, hogy a fiatalokat a munkaerőpiachoz a lehető legközelebb kell tartani, főleg a válság idején. A az oktatás, a képzés pedig ugyanilyen fontos, nagyon fontos, hogy a fiatalokat újabb és újabb készségeket elsajátító képzéssel, tréninggel lássuk el. Mindehhez kapcsolódóan ugyanakkor, ha megnézzük azokat az országokat, amelyeknek több problémájuk volt az oktatási rendszer és a munkaerőpiac közötti kapcsolat fenntartásával, akkor utalhatok olyan példákra, mint például Hollandia vagy Dánia, ahol ez a kapcsolat rendkívül szorosan működik mondjuk svédországi helyzettel összehasonlításban, ahol nem olyan szoros a kapcsolat az oktatási rendszer és a munkaerőpiac között. Nagyon gyakran látjuk azt, hogy az iskolát elvégző fiatalok nem tudják, hogy hogyan kell bekapcsolódniuk a munkaerőpiaci folyamatokba. Úgy vélem, hogy rendkívül jó tapasztalat lehet az, amit olyan országokban látunk, ahol szervezetten próbálják kiközvetíteni a fiatalokat és az iskolákból frissen kikerülteket a munkaerőpiacra. Az oktatási képzési rendszerekben a szociális partnerek bevonásával kell kialakítunk a kapcsolatot az oktatási rendszer és a munkaerőpiac között. Úgy gondolom, ez, ez kulcsfontosságú lehet. Vannak olyan országok, akik másképp érvelnének, ilyen például Dánia, amelyik hangsúlyozná, hogy pénzügyi megfontolások nagyon erősen szerepet játszanak ebben a kérdésben, de ebben most nem szeretnék belemenni. Amikor eh, a szociális eh, dömping, eh, munkaerőpiaci dömping kérdését vitatjuk, akkor nem állítom rögtön, hogy a munkaerő áramlás egyik országból a másikba az feltétlenül automatikusan negatív jelenség lenne, hogyha persze azért megy el valaki egy országból, mert ott nem tud dolgozni, az már más kérdés, de pusztán, hogyha azt látjuk a demográfiai változásokkal kapcsolatosan is, főleg mondjuk Svédországban, ahol 20-30 évre előre tekintve más fejlemények várhatók. Nos, ha mindezt együtt tekintjük, akkor úgy gondolom, hogy a munkaerő vár, vándorlása az önmagában véve nem feltétlenül negatív dolog, az egyének számára sem, és a munkaerőpiac számára sem. De ugye nemrég született erről egy határozatta egy ítélethozatal az Európai eh, Bíróságon egy ilyen ügyel kapcsolatosan, és nagyon szomorúan láttuk ennek a eh, végeredményét. Azt eh, az álláspontot képviseltük, hogy Svédországban svéd kollektív szerződéseknek kell működniük, és svéd szabályozásokat kell érvényesíteni. Most látnunk kell azt az új helyzetet, ami nem egészen ennek felel meg, és ismerjük azt, annak a vizsgálatnak az elindítását is, amely néhány hónappal ezelőtti fejleményekre nyúlik vissza. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehetséges orvosolni azt a helyzetet, amikor nem egy egységesen meghatározott minimálbért érvényesítünk Svédországban, még mindig a kollektív szerződések szerint határozzuk meg a svéd kollektív szerződések szerint határozott meg a minimálbért, hogy e, ezzel az európai e, munkaerő e, irányelvekkel kompromisszum jutni, ezt még nem látom, de mindenképpen törekszünk arra, hogy növeljük a rendszer átláthatóságát, transzparenciáját. Az európai szinten együttműködünk rendkívül szorosan a szociális partnerekkel, és a múltkor beszéltünk erről, két olyan eleme van ennek a tárgyalásnak, amit figyelembe kell vennünk. Az egyik a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatos e, egyik elem, de ennek a felülvizsgálatához már később van, hiszen a Lisszaboni e, szerződés a mai nappal hatályba lépett. E, a másik az, hogy a ezzel kapcsolatos irányelvet felül kell vizsgálni, és Barózó elnök úr tett is már erre e, utalásokat a kiküldetésben dolgozó munkavállalókkal kapcsolatos irányelve. Nem emlékszem pontosan erre, de nagyon várom, hogy a bizottság újból elkezdjen e, dolgozni ezzel az irányelvel e, nem ugrik be pontosan, hogy mi volt ez. A múltkor minden esetre ugye már, hogy asszony figyelmeztet erre engem, beszéltünk erről, rendkívül érzényekek vagyunk erre a kérdésre, és nyilván mindenkinek életfontosságú az, hogy a szabályozásokkal tisztában legyen, mielőtt ennek megfelelően tud lépéseket tenni, és a szociális dömping terminus szeretném elkerülni, mert ennek nagyon negatív implikációi vannak a munkaerőpiacon, különös tekintettel a legújabbiban eh, eh, eredmény eh, napvilágot látott Európai Bírósági határozatra való tekintettel is. Köszönöm szépen, Sergio Koferati úr, szeretne hozzászólni, és aztán Pascal Bruni. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, ahogy ön is elmondta, és ahogy a svéd elnökség is cselekedett, hogy a jó munkaerőpiacot tudjunk létrehozni, és hogy támogassuk a nőket, akik gyermeket szeretnének, stb. Ez mind ahhoz vezet, hogy a jó, az nemek is egyenjogúak legyenek, és a munkaerőpiac növekedjen. A munka és a munkaerőpiac természetesen meg is változott a kvalitatív összetételt illetően. Sok ember sajnos kiszorult a munkapiacról, például korai nyugdíjazás miatt, Ezáltal az ismeretek és professzionalizmus is elveszett részben. Ez nem feltétlenül függ össze az emberek életkorával, de az is világos, hogy minél többet dolgozott valaki, annál nagyobb tapasztalatot szerzett már élete során. Nem gondolja ezért, hogy fontos lenne, a munkaerőpiacot támogató intézkedéseket hozni, olyan intézkedéseket is emellett, amelyek a képzést célozzák, tehát, hogy az elveszett professzionalizmust és az elveszett ismereteket ismét behozzuk a kébe. Egy másik témához szólnék még, a fiatalkorú, illetve a fiatalok mobilitása nagyon lényeges. Természetesen különbség van a között, hogy egy fiatal kiválaszthatja el, hogy hova szeretne utazni, hol szeretne munkát vállalni, illetve a között, hogyha nem választhatja meg, hanem előírják számára, hogy hova kell költöznie. Tehát fontos lenne az, hogy egyrészt a munkaerőpiacot is kézben tartsuk, másrészt pedig hogy foglalkozzunk a munkabérekkel is, mert úgy gondolom, hogy különböző munkaügyi kiadások rossz eredményekre vezethetnének egyes országokon belül is, torzulásokhoz vezetnének, és országok közötti összehasonlításban is. Koordinálnunk kellene a bérpolitikát. Enélkül az egész nagyon szép. Köszönöm szépen, a Baszkárbanyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A miniszter úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. Megnyugtathat-e minket a felől, hogy a, a foglalkoztatás pontosan az egyik prioritást képzi, képezi majd a decemberi ülésen, mert mint ahogy ön is tudja és hallotta ma délután is. Ez rendkívül fontos számunkra ebben a válsághelyzetben, és azok a konkrét lépések, amiket majd javasolni fog, most visszatérnék a fiatalok ügyére, de ugyanakkor nekem is lenne egy speciális témám, és pedig a fogyatékossággal élőknek a problémái, ugyanis őket még inkább sújtja ez a válsághelyzet, ők, őket még inkább kiszorítják a munkapiacról. És ugyanakkor a direktíva, amelyik a várandós gyermekágyas vagy szoptató anyákra vonatkozik, esetleg januárban erre is rátérnek majd, de mit vár ezektől a direktívektől a spanyol elnökség idején? Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. Kezdjük Kofrati úr kérdésével és az idősebb munkavállalók kérdésével, ugye ez is szóba került, az a meggyőződésem, hogy bár a fiatal munkavállalók helyzetével mindannyian nagyon el vagyunk foglalva, de azt is láthatjuk, hogy az idősebb munkavállalóknak eh, talán még súlyosabb problémái vannak jelenlegi válság miatt, de talán nekik van több esélyük arra, hogy visszakerüljenek. Nos, én magam gyakorlatilag az idősebb munkavállalók miatt aggódom jobban, hiszen amikor őket magunk mögött hagyjuk a válság idején, akkor rendkívül súlyos problémákkal nézhetnek szembe. A korábbi válságok során azt tapasztaltuk, hogy bizonyos munkavállalói rétegek végképp kiszorultak a munkaerőpiacról. Ezek vagy kényszernyugdíjazásra kerültek, vagy aktív ellátást kaptak, de nem tudtak visszakerülni a munkaerőpiacra. És még a 15-20 évvel ezelőtti válság óta is ugyanezeket a problémákat tapasztaljuk. Említettük persze azokat az ágazatokat is, amelyeket bezárnak. Ez is súlyos kérdést, problémát okoz. Látjuk ugyanis egy oldalt a pénzügyi válságot és az üzleti válságot, ugyanakkor az átalakulási folyamatot is, amely azt mutatja, hogy a válság miatt átalakuló félben van az egész gazdasági élet. Nézzük a Volvo vagy a Száp példáját. A gépjármű ipari szektorban a munkavállalók rendkívül jól képzettek, magas szinten eh, képzettek voltak, most megint iskolába kell menniük, annak érdekében, hogy mondjuk eh, ápoló lehessen velőlük. Hát ez nem túlságosan nagy perspektíva a jól képzett munkaerő számára. Teljesen egyetértek önökkel abban, hogy a jól koordinált képzési rendszerek kulcsfontosságúak lehetnek. A munkaerőpiacon az oktatás nem lehet egy elszigetelt terület egy integráció nélküli terület, az oktatási politikát a szektoriális politikával össze kell kötni, és ezen keresztül kell kialakítani egy átfogó politikát. Ez persze változhat ország, országonként, hiszen országról országra különbözőek a válság következményei, és mindenhol egy megfelelő kombinációt kell kialakítani, de a különféle politikai területek integrációja nélkül elveszettek leszünk a válság után. És akkor olyan lesz a helyzet, eh, amikor a biztosítási ügynök jön az égőházhoz a tűzoltó helyett, és mindenre megpróbál valamilyen késő választ adni. Nézzük a foglalkoztatási kérdéssel kapcsolatos prioritás aggodalmakat. Természetesen a foglalkoztatás mindig is prioritás lesz. Ha nem lesz az, akkor mindannyian hazamehetünk, ezt jól kell látnunk, és erre a magyarázat meglehetősen egyszerű visszatérnék a korábbi eh, pontomra, hogyha a munkarépiacon nincsenek munkavállalók, akkor akárhogy is érvelünk EU szinten arról, hogy hogyan kell elkölteni a pénzt, nem lesz pénz, amit elkölthet az EU. Tehát biztosítani kell a munkaerőpiacon a munkavállalók eh, munkalehetőségét, munkához jutását és az általános jólétet is. Amikor más megfontolásokat veszünk szemügyre, amikor például megnézzük, mi lesz a hosszú távú jövőben, akkor úgy vélem, ezt egy kicsit pihentetni kellene ezt a kérdést, és ezt a spanyol soros elnökségre kellene bíznunk, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Úgy vélem, hogy is fogalmazzak, a, a következő biztosnak kell majd ezekkel a rendkívül érdekes kérdésekkel megbirkóznia. Hát a lehető legjobbakat és jó szerencsét kívánok az utánunk jövőknek. Hát akkor természetesen nagy izgalommal nézünk ennek elébe. Uh, Livingston úr és Eliza Jákonszerek fogja hozzászólni. Köszönöm a szót. Én is üdvözlöm a miniszter urat. Nagyon nagy örömömre szolgál mindig, hogyha önnel itt találkozhatom, és kérdéseket tehetek föl. Néhány kérdés biztos már fel fog ismerni a vitából azt vettem ki az ön szavaiból, hogy a Laval, a Viking, stb. kicsit rossz a helyzet ezen a téren, és természetesen amit kezdettől gondoltunk, hogy legyen egy minimum direktíva, ehelyett maximumot határoztunk meg. Kész ön most arra, hogy megígérje, hogy mindent meg fognak tenni, ami a hatalmukban áll, ahhoz, az, azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió Bírósága által hozott ítélette kapcsolatban helyrehozzuk az ügyeket. Természetesen a kérdésem az, hogy a svéd elnökség alatt, amely nem sokára véget ér, de még a tanácsban továbbra is benne lesz a miniszter úr, meg fogják tenni azt, hogy... Kommissionen kommer snart att inleda sin konsultation med arbetsmarknadens parter när det gäller... Ítélet. Az, az ítélet következményeit ki tudják küszöbölni, hiszen ez nagyon fontos lenne a parlament a munkaerőpiaci miniszter biztosan tudja, hogy sokszor kérte, hogy azokat az intézkedéseket ne hozzuk meg, amelyek alássák a munka helyi biztonságot. Hogyan fog ön hozzászólni ehhez a kérdéshez a tanácsban? Végül pedig azt szeretném kérdezni, hogy miniszter úr mit gondol az úgynevezett Stoiber csoport beszámolójáról, amely a kis és középvállalkozások munkakörnyezeti szabályait administratív teherként fogja föl. Ez önmagában is abszurd értelmezés. Svédországban mi úgy gondoljuk, hogy a munka környezettel kapcsolatos szabályok csak néhány százalékát érintsék a mi vállalatainknak, de ez nem így történt. Úgy gondolja a munka, hogy miniszter úr, hogy egy nagyon nagy csoportot kivételnek tekintsünk a munka környezeti szabályok alól. Fontos, hogy csökkentsük az administratív terheket a vállalatokon, de ez nem történhet meg, amennyiben ezáltal feláldozzuk a munkavállalók biztonságát és szempontjait. Erre kérek választ. Megemlítette ön azt is, hogy fontos, hogy Európában állásokat, állás lehetőségeket teremtsünk, de hozzáfűzném azt is, hogy nem csak munka lehetőséget kell teremteni, hanem jó munka lehetőségeket a munkakörnyezetet, a biztonságot illetően is jó munkahelyeket kell teremtenünk, és nem mindig vagyunk egységben, tehát otthon is még folytatni fogjuk ezt a vitát. Köszönöm. Madame Lisa Jekonszág. Jó, kiitoksia puheenjohtaja. Elnök asszony, miniszter úr, ahogy erre a miniszter úr is rámutatott, a foglalkoztatáson belüli mobilitás rendkívül fontos megfontolás és gondolat az Európai Unión belül, de ennek pozitív tartalmat kell kölcsönöznünk. Azt láttuk uh, az eddigiekben, hogy itt különféle visszaélések történtek, és helyre kell igazítanunk ezeket a folyamatokat. Erre rámutatott egyik kollégánk éppen. Bizonyos vállalatoknál a saját munkavállalókat uh, bocsátják el, és más tagországokból hoznak be munkavállalókat. Ez a negatív eh, következménye, konnotációja eh, a mobilitásnak, ez a rossz értelemben vett mobilitás. Itt azt látjuk, hogy eh, a jól képzett munkaerővel, munkavállalókkal egyfajta kereskedés folyik, ami nagyon hasonlít a korábbi évszázadokban működő rabszolgakereskedelemhez, még bármennyire eh, távoli legyen is eh, az összehasonlítás. A válság után mi következik? Ez is elhangzott kérdésként. Egy rendkívül hosszú átmeneti periódus fog megítélésem szerint következni. És Svédországban, Finnországban valószínűleg nagyon hosszú időszakra elnyúló munkanélküliség következik majd be. Nem tudjuk, hogy ez meddig tart majd, ezt majd látnunk kell a későbbiek során, de Finnországban sokat tárgyaljuk ezeket a kérdéseket, és az új versengésről beszélünk, és az újfajta jogalkotási folyamatokról, ami a harmadik szektort illeti. Vannak olyan munkavállalók, olyan emberek, akik nek megvan a maguk a vállalata, de az új jogszabályok túlságosan szűkre szabják a gazdasági lehetőségeiket. Nem tudom, hogy miniszter úr hallott-e bármiféle visszhangokat erről a területről. Yes, thank you very much. Köszönöm szépen. Igen, Ludvigson kérésére válaszolva talán szóba hozhatjuk valóban a határozatot, a Laval Lubin határozatot, és természetesen a jogi megfontolásokhoz, az Európai Bíróság döntéséhez nem szólhatok hozzá érdemileg, de mindenképpen csalódottak voltunk a határozat miatt. Kérdés, hogy van-e bármi a saját eszközeinkben, eszközeink között, amivel foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel kapcsolatosan. A vita során két megfontolást hallottam. Talán egy olyan e, szociális záradékot kellene illeszteni a szerződéshez, amire már nincs lehetőségünk, mert a Lisszaboni szerződés e, hatályba lépett. A másik lehetőség nyilván az, hogy a kiküldetésben dolgozó e, munkavállalókra irányuló irányelvet kellene átfogalmazni. Különféle alkalmak alkalommal már hangsúlyoztam, a tanácsban is így például a határozott hazatal utáni rögtön soron következő ülésen is hangoztattam azt, hogy a munkavállalók kiküldetésére irányuló irányelvet újra kellene tárgyalnunk, és most a bizottságon van a sor, náluk van a labda, nekik kellene lépéseket tenniük. Azt hiszem, hogy a bizottságnak és Barozó elnök úrnak kellene világossá tennie a bizottság álláspontját, hogy bármiféle szabályozást életbe akar e itt léptetni. Azt gondolom, hogy a szociális partnerek együttműködése itt kulcsfontosságú. A bizottság az eddigiek során nagyon jól működött a különféle fórumok megszervezésében és a transzparens átlátható információ áramlás biztosítása érdekében. Remélem, hogy még újabb jó példákat kapunk ezen a területen, és az irányelv rendkívül fontos, de a tanácson belül egyetlen tagország sem szorgalmazta kifejezetten az irányelv újratárgyalását. Ami a munkaidőre irányuló irányelvet illeti, nem tudom, emlékszünk-e arra a Monty Python részletre, amikor a halott papagájról van szó. Úgy gondolom, hogy hát itt most elérkeztünk a döglött papagáj esetéhez. Éveken keresztül tárgyaltuk ezt az ügyet, aztán elbukott, amikor a parlament eré került. Nos, amikor majd látjuk az új biztost eh, és az új bizottságot, kérdezzük meg az új biztost, hogy vajon ő mit fog tenni. Egyelőre elképzelésem sincs arról, hogy mit lehet tenni ezzel kapcsolatosan. Az elmúlt hónapok során tárgyaltuk ezt a kérdést, és arról beszéltünk, hogy talán egy egészen új irányelvet, egy teljesen új dokumentumot kellene kialakítani a munkaidő irányelvről, és hát ez vonatkozna akkor a soron következő évekre, de az én vagy a svéd elnökség álláspontja az, hogy törekszünk egy kompromisszumos megállapodásra munkaidő irányelvvel kapcsolatosan, orvosolnunk kell a tagországok problémáit, a saját eh, értelmezésüket a jelenleg hajtályban lévő irányelvről. Látjuk, hogy az eh, irányelvnek meglehetősen lazának kell lennie annak érdekében, hogy a szociális partnerek egyetértésre juthassanak. Tudjuk, hogy ez egy rendkívül súlyos kérdés, de vannak orra olyan eh, vannak olyan tagországok, amelyek eh, mentességet kérnek eh, ez alól, <clears throat> de vannak olyan tagországok is, eh, amelyek ahelyett, hogy mentességet kérnének, csak csendben ülnek, nem tárgyalják a kérdést, és így aztán nem tudunk előrelépni és haladni. Ezeket a kérdéseket tagországi és nemzetközi szinten is tárgyalni fogjuk. Úgy gondolom, hogy alkalmatlan megoldás lenne az, hogyha a kisvállalkozásokat kirekesztenénk ezekből a kérdésekből, kockázat, elemzést és adott konkrét esettanulmányokat kell folytatnunk annak érdekében, hogy választ adjunk ezekre a kérdésekre, nem csak tagországi, hanem európai szinten is. Nos, azt hiszem, hogy minden kérdést megválaszoltam. Köszönöm szépen. Pascal Nőjárik eh, úr, és azután Richard Fábra. Két szót, úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, eh, miniszter úr. Eh, köszönöm szépen ezeket a magyarázatokat, és a tetteket is természetesen, de az alapvető kérdés, amire nagyon ritkán térünk itt rá, az éppen az, hogy növekszik a munkanélküliség továbbra is. És ez az alapvető kérdés, amelyikkel itt foglalkoznunk kellene, és azzal kellene foglalkoznunk, hogy mit tehetünk ez ellen. Mindaz, amit a miniszter úr itt jelzett, természetesen rendkívül érdekes, de nem teszi lehetővé azt, hogy továbbra is szembenézünk ezekkel a problémákkal, amikből ilyen sok probléma fakad, és nagyon meglep engem a Türen asszonynak adott válasza a, a szociális dumpinggel kapcsolatban és a munkahelyek áthelyezésével kapcsolatban, mert nem igazán a dolgozók döntik el, hogy más országba mennek dolgozni, hanem a, maga a munkahelyé kerül egy másik országba, éppen azért, hogy kihasználják az ottani olcsó munkabéreket, illetőleg jobb adózási feltételeket, és természetesen ez a valódi kérdés. Franciaországban van két eset, például a Ile-de-France megyében van a H&M nagy svéd csoport, amelyik a saját cégét fogja leányvállalati nyilvánítani, éppen azért, hogy a HSM dolgozóit, akik a Le Bourget környékén dolgoznak most, Svédországba helyezze át. Aztán van egy másik, eh, amelyik SKF eh, eh, néven fut, és görgő csapágyokat készítenek, és ezek például arra szólítja fel a dolgozókat, akiket most bocsátottak el, hogy menjenek és tanítsák be azokat, akik velük konkurálnak, és történetesen Bulgáriába vannak. Hát ez az a szociális modell, amire mi törekszünk. Én nem értek ezzel egyet, én nem ezért küzdöm. És eh, ugyanakkor eh, eh, van egy másik kérdés, nem lesz szociális bevonás, ha nem teszünk nagyobb erőfeszítéseket a kutatás terén, és ha nem fordítunk több pénzt a továbbképzésre, a jövőbeli munkahelyekre való felkészülés céljából, mert újakat kell majd kitalálni, feltalálni. Ami viszont a mikrohitelt illeti, az az érzésem, hogy maga a hitel kérdése és az Európai Központi Bank szerepe és a nemzeti bankok szerepe ilyen értelemben, hogy alacsony kamatkulcsal, vagy nullás kamatkulcsal kölcsönözenek pénzt azoknak a kis és középvállalatoknak, ahol meg akarják tartani a munkavállalókat. Ez abszolút ellen ö, ö, egethetetlenül ö, szükséges, és ezt kell kiterjeszteni. Tehát ezek azok a javaslatok, amelyeket említeni akartam, és azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha egy óriási európai alapot hoznánk létre, a munkavállalás és a továbbképzés érdekében. Ezt tűzje ön is a zászlajára. Köszönöm szépen. Richard Fábr úr kért szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, miniszter úr, hat hónappal ezelőtt már eh, itt eh, adtam kifejezést a csalódásomnak, és gondolom, hogy mindenki emlékszik arra, hogy eh, azt jeleztem, hogy a svéd elnökség milyen programot mutatott be nekünk. És ezzel kapcsolatban szeretném jelezni, hogy valósak voltak ezek, a, ezek az aggályok, igazolódtak, ugyanis a, a svéd elnökség nem volt igazán kitűnő éppen ezen a területen. Az a kérdés, amit felszerettem volna tenni most, azokat mások már feltették, ezt nem akarom megismételni, de van egy alapvetően fontos kérdésem, és szeretném a miniszter úr véleményét kikérni ezzel kapcsolatban. Egy megállapodást készítünk jelen pillanatban Kolumbiával, és itt arról van szó, hogy a szakszervezetek ezt épp úgy kritizálják, mint a, mint a délkorával kötött megállapodást. Miután Uribe elnök hatalomra jutott Kolumbiában, azt mondták, hogy ő egy nagy demokrata, és 500 szakszervezeti vezetőt gyilkoltak meg azóta. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki szakszervezeti felelős lesz, akkor vagy a Palamaritáres fogják megölni, E, vagy más, tehát végelményben halára van ítélve az, aki szakszervezeti vezető lesz. E, szeretném tudni, hogy a most tervezett megállapodás e, hol tart éppen ezzel kapcsolatban Kolumbia és az Európai Bizottság között. Előre is köszönöm a választ. Köszönöm a kérdéseket. Először is hogy beszéljék az skf re és a másik francia vállalatról. Természetesen nem tudok mindent ezekről a francia vállalatokról, itt például a H&M-ről, de azt hiszem, hogy itt inkább az adóról van szó, mint mondjuk a Laval ügy kap, ügyel kapcsolatos fejleményekről. Kérdés, hogy hogyan lehet itt munkahelyeket teremteni. Nos, az egyik megfontolás ezzel kapcsolatosan az, amire bizonyítékunk van a kutatások alapján is. A munkaerő ellátás rendkívül fontos a munkaerőpiacon. Több munkahelyet tudunk teremteni, hogyha gondoskodunk a folyamatos munkaerő ellátásról. Van egy másik kérdés is, természetesen fogyasztókra van szükségünk, olyan fogyasztókra, akik igénybe veszik a szolgáltatásokat, akik megvásárolják a termékeket, és egy olyan gazdaság, amely bízni akar a jövőben, figyelmet kell, hogy fordítson a fogyasztókra is. És azt hiszem, hogy tekintettel arra, hogy mi vagyunk a legiparosodottabb nemzetek, ezt mindenképpen meg kell valósítanunk, és nyilván nem a bankokat kell csak megmentenünk. Hadd hangsúlyozom ugyanakkor, hogy természetesen nem az egyéni bank tulajdonosokat próbáljuk megmenteni, hanem a gazdasági élet ütő erejét, mozgató rugóit képviselő bankokat. Nagyon sajnálom, hogy a másik kérdésre válaszolva, hogy nincsen megelégedve az elnökséggel. Hogyha meg lenne elégedve, akkor lenne igazán aggasztó dolog, tekintettel arra, hogy nem állunk ugyanazon a politikai oldalon. Ami a kolumbiai helyzetet illeti, ez a bizottság kulcs kompetenciájában van, de a svéd elnökség szempontjából megnézve látjuk, hogy eh, mi vagyunk az ILO eh, számára a hatodik legnagyobb munkaerő eh, szállító, biztosító, és a legfontosabb nemzetközi munkaügyi szervezet szabályozásokat figyelembe kell vennünk, az ILO szempontjából is teljesen illegális a kolumbiai helyzet, és igyekszünk az ILO segítségére lenni. Amikor a világkereskedelmi szervezet lépéseiről van szó, akkor természetesen ezekről folyamatosan jelentünk a bizottságon belül. Köszönöm szépen. És az utolsó a listámon Veronika López Fontáni asszony. Köszönöm szépen, ennek asszony. És miniszter úr, a kérdés, amit fel szeretnék tenni, azt már valaki fel is tette, előttem, és pedig a fogyatékkal élőkkel volt kapcsolatos ez a kérdés. Az EPP-ben minket igen közelül érint ez a kérdés, és a többi ö, ö, frakció is szeretné tudni, hogy mi történik a fogyatékkal élőkkel, mert nekik sokkal nehezebb állást találni. Nem tudom, hogy mi a helyzet az önök országaiban, de tudom, hogy Spanyolországban a kormánynak ö, van egy bizonyos számú állás tartaléka, van egy bizonyos kvóta ezek számára, de meg kellene találni a megoldást ezzel kapcsolatban. És valójában biztosítani kellene ezeknek az embereknek is a jövőit. Van -e ezzel kapcsolatban valamilyen specifikus adat? Ez a kérdés, és azzal kapcsolatban, hogy hogy rájuk nagyobb negatív kihatással volt a, a, a válság, mint a többiekre. Merci, Madame Lopé. Köszönöm szépen. Én pedig ki szeretném használni ezt a lehetőséget, ezt a vitát, hogy feltegyek még egy kérdést. A miniszter a bevezetésében azt jelezte, hogy valójában a Lisboni szerződés most már életbe lépett, és hogy konzultációk folynak a hús-hússzal kapcsolatos stratégiával kapcsolatban, és szeretném tudni, hogy mit vár attól, hogy valóban most életbe lépett ez a szerződés az ön saját területén, nem úgy, mint leköszönő elnökség, hanem mint a, az EU fontos szerepvállalója, tehát szeretném tudni, hogy a tanács és a többi intézmények szempontjából mit várnak ettől, és mennyiben fogják kihasználni majd ezeket az új lehetőségeket. Ez első kérdés. A második pedig most már ez a 2020-as stratégiára vonatkozik. Nagyon meg voltam lepve, megvallom, ugyanis kollégiális úton szokták mindezt megoldani, és most már egy egyszemélyes vezetésre került sor a Barózó úr személyében, holott az egész unió stratégiáról van szó az elkövetkezendő tíz évre vonatkozólag, de talán nem is igazán az a fontos, hogy egy személyi vezetésre van szó, vagy sem. A kérdés az, hogy a stratégia szempontjából mit gondol ön erről, mint svéd miniszter, hogyan vélekedik, és mit mond majd a kollégáinak, a partnereinek a többi tagállamokból ezzel kapcsolatban azzal vonatkozólag, hogy az ön portfóliójára hogyan fog kihatni majd ez a stratégia. Ugyanis benne volt a munka, munkáltatás sőt, teljes körű munkáltatás is szerepelt benne, akár a válságról beszélünk, akár nem maximális munkahely létrehozásról volt szó az Európai Unióban. Most, hogy beindítunk egy új stratégiát, szerintem nagyon fontos tudni felmérni azt, hogy hol tartunk jelen pillanatban, és a, a mérleg jelen pillanatban nagyon keserű a tíz éves stratégia, Lisszaboni, Lisszaboni stratégia után. Tehát szeretném tudni, hogy hogyan látja a jövőt, mint szakértő a szociális párbeszéd tekintetében, ugye foglalkoztatási miniszterről van szó, ugye a svéd kormányban, és szeretném tudni, hogy ön teljességébe kiveszél majd a részét ebből a stratégiából, és vélemi azt hallottuk, úgy tudjuk, hogy teljes körűen át kell venni ezt a stratégiát, ahhoz, hogy működni tudjon. Tehát szeretném tudni, hogy ön, mint védminiszter, hogyan látja alapjába véve és módszereiben ezt az új stratégiát. Ez talán túlmutat egy kicsit a jelenlegi mandátumán, de tekintve, hogy ön állandó partnerünk és beszélgető partnerünk is, nem tudok ellenállni a kísértésnek, köszönöm előre is. Tehát, mint politikus mindenképpen válaszolhatok. With, uh, the... Hadd kezdjem az előző kérdéssel, ami ugye a fogyatékkal élő munkavállalókra irányult. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan megint csak két különféle fókuszpontot azonosíthatunk. Az egyik az, hogy ezek is olyan egyének, akiknek joguk van arra, hogy kijussanak a munkaerőpiacra. Ugye utaltam erre korábban, amikor Stockholmban találkoztam a barátommal, aki hosszú-hosszú évtizedeken keresztül élt kerekes székben. Ez természetesen függ a tagországi helyzettől is, svéd példákkal élhetek ezzel kapcsolatosan. Mi Évente kb. 2 milliárd eurót költünk arra, hogy a fogyatékkal élő embereket, munkavállalókat megtarthassuk a munkaerőpiacon. Ez rendkívül nagy összeg egy kis országhoz képest. Természetesen eh, itt eh, ösztönzésekre, különféle támogatási rendszerekre gondolhatunk, és amikor konkrétan olyan fogyatékkal élő emberekkel foglalkozunk, akiknek a munka körülményeit tudjuk javítani, és a munkahelyi feltételeket tudjuk megváltoztatni, akkor ezek jelentős törekvések lehetnek. Nagyon erősen igyekszünk együtt dolgozni a szociális partnerekkel is, igyekszünk arra ösztönözni a munka adókat, hogy alkalmazzanak fogyatékkal élő munkavállalókat. És annak ellenére, hogy nagyon sokat költünk erre, és nagyon erősen koncentrálunk erre, azt látjuk, hogy a gazdasági válság idején a fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatási mutatói rohamosan esnek, ezt nagyon szomorúan látjuk, de ugye azzal kezdtem, hogy minden egyes dolgozó emberre szükségünk van, és itt különösen figyelnünk kell a fogyatékkal élő emberekre, mert nekik ott kell lenniük, és ott eh, lehetnek a munkaerőpiacon, fel kell használnunk a képességeiket, és a szükségleteiket ki kell elégítenünk. Következésképpen eh, itt még jelentős fejlődésre van szükség, továbbra is koncentrálnunk kell erre a kérdésre. Azt hiszem, hogy az Európai Unión belül minden egyes tagország eh, meg kell, hogy küzdjön ezzel a kihívással, az antidiskriminációs jogszabályok, a különféle helyes gyakorlatok kicsőlése irányuló törekvések mind-mind ezt szolgálják. Ezeket folytatni kell. Amikor Baresz asszony kérdésére térek rá, ez egy rendkívül érdekes kérdés volt, úgy gondolom, én ugye egy olyan országból jövök, ahol mindent megtettünk a társadalmi párbeszéd elősegítésére, és nagyon fontos számunkra, hogy legyen egy olyan világos időbeli ütemezés, amelyet tisztában vannak az érdekelt felek. Talán nem értünk egyet százszázalékosan a Lisszabon utáni menetrendről, vagy ütemtervről, de azt hiszem, hogy rendkívül fontos, hogy közösen kovácsoljuk ki a jövőre irányuló ütemezést és terveket. Értem, hogy frusztráció alakult ki egyrészt a jelenlegi szituációval kapcsolatosan, amikor is ugye nincs valódi működő bizottság, de ezzel szemben látnunk kell a valóságot is, nem lehet repülés közben kicserélni a hajtóműveket egy repülőgépen, meg kell várni, még leszállunk, Tudom, hogy a soros elnökség, a spanyol elnökség folytatni fogja ezeket az erőfeszítéseket, tisztában vannak a kívásokkal, az EBSCO tanácsnak tolmácsoljuk ezeket a kérdéseket, reméljük, hogy koncentrálni fognak ezekre a kérdésekre. Ez kellő biztonságot nyújt számunkra? Természetesen nem. Úgy gondolom, hogy jobb eljárást is követhettünk volna. Megítélésem szerint, amennyire legalábbis látom, a Lisszaboni stratégia a márciusi tanácsülésre volt irányzatba véve, hogy ott foglalkoznak majd vele. Azt hiszem, hogy ezt áttették a júniusira, de remélem, hogy az összes érdekelt fél a, lehet, fél a lehető legtöbbet megteszi majd annak érdekében, hogy a politikai döntéshozatali terület, területeket tudjuk integrálni azt gondolom, hogy az összes politikai területet egy cél felé kell terelnünk és koordinálnunk, ez pedig arról kell, hogy szóljon, hogy a lehető legtöbb munkavállalót kiuttassuk a munkaerőpiacra, gondoskodjunk a munkához való hozzáférésről, és eh, ezen keresztül eh, tudjuk aktivizálni az összes lehetséges munkavállalót. Így tehát visszatérek az aktivizálásra és az oktatásra, képzésre, ez volt az a két fő gondolat, amelyel mondani valómat kezdtem is. Természetesen nem szabad a munkaerőpiacot elszigetelt területként kezelnünk, mindezek ellenére sem, meg kell teremtenünk a szükséges költségvetési hátteret is, és akkor már lehet konkrét politikai párbeszédet folytatni a különféle elemeiről a stratégiának. Megértem a frusztrációt az intézményi helyzet miatt is. Erről túlságosan sokat nem tudok beszélni, mihelyt meg lesz az új biztos, többet tudunk majd ezzel foglalkozni, és akkor azt hiszem vele ismét lehet folytatni a párbeszédet a tanács és a parlament bevonásával. És ami a Lisszaboni kérdéseket illeti, úgy gondolom, hogy a bizottságnak kell itt a vezető szerepet vinnie, jelenleg nem nagyon tudnék erre konkrét választ adni. Rendben van, akkor az utódjának átadhatná ezt az üzenetet, hogy természetesen az Európai Parlament fel fogja neki tenni ezt a kérdést is, és majd a következő elnökségre tartozik ez is, mint napi rendi pont. Köszönöm szépen, miniszterelnök, de még, miniszter úr, de még nem fejeztük be mert a mikrofinanszra vissza kell térni még, de természetesen a koreperhez nagyon sok sikert kívánunk holnap, és minden esetre a parlament szempontjából ez majd sikeresnek fog bizonyulni. Köszönöm szépen! Um, Kedves kollégák, tekintve, hogy a kommunikációkra nem tértünk rá, most sokkal gyorsabban, sokkal gyorsabban akartuk átadni a szót a miniszter úrnak, tehát vissza szeretnék térni erre is. Jelezni szeretném, hogy a, a bizottság egyes tagjai majd be fognak számolni Bilbaói látogatásukról. Ott ők az Európai Biztonsági és Egészségügyi Ügynökségnél volt, jártak, és ezt már ki is osztottuk a különböző tagoknak, ugyanakkor Spanyolországban is jártunk november 12-én és 13-án, és ezt a jelentést is átadtuk már minnyájuknak, és hangsúlyozni szeretném, hogy természetesen ez a következő elnökséggel kapcsolatos, és a januári találkozón majd eszmecserét folytatunk velük is, és itt már felmerült egy pár jelentős kérdés, amire vissza fogunk térni. Nagyon sok szó volt az ütemtervről, ezt a 2020-as stratégiát hogyan fogjuk elfogadni, és nagyon hasznos vita folyt azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet hogyan lehet megoldani azokat a problémákat, amiket hosszú ideje tapasztalunk már az Európai a, a Tanácsban. Egy pár problémát ki kellene hangsúlyozni. Egyrészt az a kezdeményezés, amit az, a spanyol elnökség tervez azzal kapcsolatban, hogy a független dolgozók milyen nehézségeket látnak jelen pillanatban, és pedig olyan országokban, ahol természetesen a termelés igen nagy részt független munkavállalók kezében vannak, tehát semmilyen szociális védelmet nem élveznek, és ugyanakkor függenek természetesen a termelési lánctól, tehát ez minket is érint majd, és ugyanakkor hangsúlyozzák azt is, hogy nem szabad megkülönböztetést tenni természetesen a nőkkel szembe, tehát nem szabad negatív megkülön, módon megkülönböztetni a nőket a munkaerőpiacon. Erről is szó volt, és lesz és azon kívül a munkaerőpiacról is beszéltünk, azzal kapcsolatban, hogy a kölcsön hiány mennyiben fogja majd befolyásolni ezt a területet, különösen milyen negatív kihatással lesz a munkaerő piacra. Tehát ezek voltak a legfontosabb következtetések az ottani látogatás alapján, de természetesen teljes ségében e, elolvashatják majd ezt a beszámolót, amit mindenki megkapott. Ugyanakkor a globalizációval kapcsolatos e, alapok e, kihasználása, tehát osztrák, holland e, és egyéb dolgozók fordultak hozzánk Az a kapcsolatban, hogy hogyan tudna ezzel is foglalkozni a munkacsoport. Ezt továbbították a költségvetési csoport elnökének, Borg úrnak. Ez volt az utolsó bejelentésem de jelezni szeretném, hogy három fiatal diák van itt nálunk, akik master's degree-n dolgoznak a Szorboni, a Sorbonne Egyetemen, Párizsban, és őket is üdvözlöm, és természetesen hallgathatják, jelen lehetnek itt a, az ülésen. Ezzel rá szeretnék térni napirendünk ötödik pontjára, és mint ahogy már jeleztük, ezt a napirendi pontot módosítanunk kell a jelentéstevő hiányában. Tehát szeretnék a módosításokkal kapcsolatban egy eszmecserére sort keríteni, és azután január 26-án pedig rákerül a, a sor egy újabb vitára az ő jelenlétében. De tekintve, hogy január 27-én már szavaznunk is kell, tekintve, hogy a női csoport ezt már el is döntötte. Hasznos lenne, hogyha már is megvitatnánk ezt a kérdést, és ilyen módon a különböző frakciókból továbbíthatnánk a véleményeket, amiket majd a jelentéstevő is tudomásul vesz. Tekintve, hogy Rovana Plamb asszony nincs velünk, azt hiszem, hogy Ludvigson úr fogja majd bemutatni ezt a véleménytervezetet. Öné a szó. Annyit szeretnék csupán elmondani, hogy a vita során megbeszélt pontok, módosító javaslatokat írjuk le és adjuk át a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm szépen. A Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy, egy kicsit csalódtam, hogy a jelentéstevő nincs itt ma, mert eléggé nehéz a mi munkánk szempontjából az, hogy ő nincs itt. Természetesen ez a direktíva elsősorban a nőkre vonatkozik, a férfiakkal kapcsolatban, majd a későbbiek során természetesen beszélhetünk erről, de minden esetre ez a módosítás arra is vonatkozik majd, hogy apai szabadság, szülési szabadság is lesz, de hát ez még egy kicsit korai, mert még nem tartunk ugyanott, mind a két területen, férfiak és nők között. Tehát ami a szülési szabadságot illeti, 18 hét, a mi véleményünk szerint ez elég jól kiegyensúlyozott, ez nem akadályozza a nők munkavállalását, de javítja a helyzetet nagyon sok tagállamban, illetve a tagállamok többségében. De most ami a a szülési szabadság alatt történik, ez természetesen is előtte, ez a nőkre tartozik, tehát mennyi időt szeretnének szentelni majd a szülés előtt és után, hogy a gyermekükkel maradjanak, ezt rájuk kell bízni. Ami az apákra vonatkozik, ezt nem akarom megismételni, de véleményem szerint ez nem igazán a mi témánk most a szülői szabadsággal kapcsolatban a svéd elnökség alatt már volt is egy módosítás. Most, ami a fizetést illeti a szülési szabadság során, én támogatom az Európai Bizottság javaslatát a szubszidiaritás vonatkozásában. A bizottság teljes fizetést szeretne nyújtani az egész időszak alatt, de ez nem kötelező jellegű minden esetre nem szabad, hogy ez a fizetés alacsonyabb legyen, mint a, mint a betegszabadság alatt járó fizetés. Én minden esetre a teljes fizetés mellett voksolok. Kérdés, hogy ki fizet a tagállam, a munkaadó, és ez, ez rendkívüli megkötöttséget jelent, és éppen ezért ezt a döntést rá kell bízni a tagállamokra ami a, a, az időszakot illeti, tehát legkésőbb három hónappal a, a, a, a szab, szülési szabadság előtt kell ezt bejelenteni, én ezzel egyetértek. Ami a direktívát illeti, azt hiszem, hogy a független munkavállalók kérdését más kérdés körben kell tárgyalni, ugyanez vonatkozik a, a várandós és szoktató munkavállalók tekintetében, ezt megint a tagállamoknak kell eldönteni, ami a szülés utáni depressziót illeti, hogy ezt el kell ismerni, mint betegséget, én nem ö, értek azzal egyet, hogy ez valamiféleképpen a szülési szabadság része lehetne. Szerintem ez a, a betegbiztosításra tartozik, és az orvosi területre, ami a szülési szabadság alatti időszakot illeti, véleményem szerint ezt úgy kell felfogni, mint effektív munkaidőt, a szoptató munkavállalók kérdésében nem értek egyet a kötelező szoptatásról egészen két éves korig, ez megint csak egyénileg döntendő el. Természetesen ez az anyákra vonatkozik, van, aki nem tud szoptatni egyáltalán, tehát nem szabad, hogy ezeket végeredményben bántalmak érjék emiatt, vagy negatív megkülönböztetés érje és az egész posztpartum kérdés egy nagyon bonyolult időszak véleményem szerint itt is a tagállamoknak kell majd állást foglalniuk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy abban az esetben, amikor fogyatékkal született gyermekek, illetőleg ikerszülés történik, hogy akkor többlet időt kapjanak ezek a az édesanyját. Tehát itt egyetértek a javasolt módosítás indítványokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Madame Cornelison, mi a szó? Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma délelőtt megbeszéltük már ezt a jelentést a Nőjogi Bizottságban. Ott sem tudott sajnos Pam asszony részt venni, de értesültünk a véleményéről. A zöld csoport nagyon támogatja a asszony álláspontját, és azt a hozzáállást, amit képviselt a jelentésében, és úgy gondolom, hogy ez támogatja a mi álláspontunkat is, és két eh, dologhoz szeretnék eh, hozzászólni, amit a zöldek rendkívül fontosnak találnak. Az egyik az eh, az anyasági szabadság, a szülési szabadság kiterjesztésének gondolata. Meg kell hosszabbítani ezt a szabadságot 24 hetesre szeretnénk kiterjeszteni ezt a szabadságot. Úgy gondolom, hogy ez az egyetlen fontos lépés, amit megtehetünk. A WHO javasolja a 24 hetes szabadságot, mert ez nagyjából megfelel a tanácsolt 6 hetes szoptatási időszaknak. Ezt ajánlja mindenképpen a WHO, és következésképpen úgy gondolom, hogy ez a módosítás rendkívül fontos. A másik a két hetes apassági szabadság. Úgy gondolom, hogy itt nem csak egészségügyi, orvosi megfontolások szerepelhetnek ebben az irányelben, irányelben hanem a nők és a férfiak közötti egyenlő munkamegosztás elvének is érvényesülnie kell. Úgy gondolom, hogy legalább néhány hetes apasági szabadságot is mindenképpen be kell iktatnunk ebbe az irányelvbe. Meggyőződésünk, hogy a szülés utáni egy-két hét során újdonsült szülőként egy csomó dolgot meg kell tanulnia, nem csak a nőnek, hanem a férfinak is ideértve, a pelenka cseréléstől elkezdve egyéb feladatokig, hogyha csak a nőre koncentrálunk ez alatt az idő alatt, akkor egy olyan mintát alakítunk ki, ami veszélyessé válhat, és azt az üzenetet közvetítheti, hogy mindenről csak a nőnek, az anyának kell gondoskodnia, és az egészből ki kell hagynunk az apát, a férfit. Úgy gondolom, hogy az első egy-két hetet mindenképpen együttesen a különféle feladatok közös felvállalásával kell elvégeznie az apának és az anyának. <clears throat> Bizonyos dolgokon meglepődtünk, és volt egy olyan javaslat, ami arra irányul, hogy a hosszabb szabadság azzal járhat, hogy nem tud visszatérni a munkaerőpiacra a szülési szabadságon lévő anya, nem tudom, mi itt a megfontolás, úgy gondoljuk, ez alapján azt kellene látnunk, hogy a hosszabb szülési szabadságon lévő nők nek ezt a lehetőséget megadó országokban kevesebb nő van szülés után a munkaerőpiacon. Mégsem ezt látjuk, ilyesfajta megfontolás nincsen empirikus vizsgálatokkal igazolva, tehát nem gondoljuk feltétlenül, hogy a hosszabb szabadság nehezíteni a munkaerőpiacra való visszatérést. Éppen ezért eh, a szoktatási időszakra igenis eh, figyelnünk kell, feltéve persze, hogy az anya úgy dönt, hogy szoktatni kívánja a gyermekét, nem szabad senkit erre köteleznünk, de Leginkább eh, azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, azzal a módosítással, ami a betegszabadságra irányult, és eh, az a megítélésünk, hogy a beteg, hogyha 6 eh, hétnél korábban kell betegszabadságot kivennie a szülőnőnek, akkor ezt ki kell -e vennünk a szülési szabadságból. Tehát, hogyha több hetet kell esetleg kórházban töltenünk a szülés előtt, akkor ez azzal járhat, hogy a szülés után korábban kell majd visszatérnünk a munkaerőpiacra. Ez szerintem ostobaság lenne így. A szülési szabadságnak gondoskodnia kell arról, hogy a szülés után az anyának elegendő ideje legyen a kisgyermekkel, tehát semmiképpen nem szabad levonnunk a szülés előtti betegszabadságot a szülés utáni anyasági szabadságból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig, ha megengedik, akkor a Hilda Figerido asszonynak szeretném átadni a szót, mert el kell menni, és azután Gupakis úr kap szót. Também vou ser muito rápido. Köszönöm szépen. Én is nagyon röviden szólnék csupán. Elmondták már, hogy erről a témáról már többször is beszéltünk a női bizottságban és itt is, a foglalkoztatási bizottságban. Ezen kívül frakciónk álláspontja már ismert, támogatjuk a jelentéstevő jelentését, Esztrele asszony jelentését. A legutóbbi ö, legislatív periódusban is támogattuk, és továbbra is támogatjuk. Néhány aspektust még kiavítanánk, ezt már elmondtuk. Ö, és ezzel kapcsolatosan be is nyújtottuk a módosító indítványokat. Három ponttal kapcsolatban szeretnénk javításokat eszközölni. Egyrészt a nők jogait garantálnunk kell, az anyák jogait garantálnunk kell, de természetesen ez érvényes az apai szabadság, apasági szabadságra is, ezért lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a felelősséget megosszák a szülők, a munkát megosszák egymás között. Mert a, a nők amellett, hogy időt töltenek, fizikai okokból is Természetesen idejük, időre van szükségük, és arra is, hogy újra helyreálljon az egészségük, ezért az anyák és az apák közösen gondoskodjanak a gyermekekről, gyermekről, és a feladatokat is osszák fel, erre is tekintettel kellene lennünk. Másodszorban pedig, hogyha a demográfia változásokról beszélünk, demográfiai változásokról. Újra és újra azt hallhatjuk, hogy szükség lenne arra, hogy több gyermek szülessen, de természetesen tulajdonképpen senki nem akarja megfizetni a szülési szabadságokat. 5%-os értékekről beszélnek, de pedig társadalmunk alapértékei az anyaság és az apaság ezért nem követelünk túl sokat, hogyha azt mondjuk, hogy százszázalékosan vegyük át ezt a terhet. Fontos, hogy tovább lépjünk a sok éve létező irányelv terén, hiszen a jövőben jobb szabályozásokra van szükség. Erről van itt szó, és úgy gondolom, hogy pozíciójukat még át kellene gondolniuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megengedték, hogy Figáradi asszony beszél először, tehát most a kiszúr következik. Köszönöm, elnök asszony. Szerintem nagyon fontos, hogy a gyakorlatban is a, egy, tudjuk egységesíteni a családi életet és a munka, munkát megfelelően tudjuk egyensúlyba hozni, valamint a születési számokat is tudjuk emelni. Természetesen itt arról is szó van, hogy a gazdaságot is erősítsük. Módosító javaslatokat nyújtottam be ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Alapvetően arról van szó, hogy vannak bizonyos minimumkövetelmények, a flexibilis, rugalmas munkarendszer, munkarend bevezetéséről is szó van, illetve arról, hogy van egy minimális anyasági illetve szülési szabadság már a szülés előtt is. Ez fontos a gyermek egészsége szempontjából is, ahogy több tanulmány mutatja. Nem kényszeríthetjük arra az anyákat, hogy a terhesség legutolsó napjáig dolgozzanak. Ezen kívül a gazdasági előírásokat is harmonizálnunk kell annak érdekében, hogy mindenhol ugyanúgy kezeljük az anyákat, és a nők jogait védjük a munka kapcsolatban különösen úgy van, hogyha hogy a bizonyítási tehert a munka adónak kell viselnie. Ezen kívül szükséges, hogy védelmet biztosítsunk úgy, hogy valóban tehát, hogy, hogyha ö, perekre kerül sor, akkor a tanukat is védjük, és ezzel kapcsolatban benyújtottam módosító indítványokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Edith Bauer kért szót. Amellett, hogy ez egy régóta várt irányelv, és több jó javaslat van benne. Vannak ebben a javaslatban és a módosító indítványokban is sajnos olyan, olyan javaslatok, amik, hát hogy is mondjam, nem, nem éppen munkabiztonsági és egészségvédelmi előírásba tartoznak. Hadd említsek néhányat. Azt hiszem, hogy ezek a leg, legégetőbb pontjai ennek a, ennek a javaslatnak, a legvitatottabb pontjai, és van egy olyan érzésem, hogy ez, ez komoly gondot okozhat. Nem csak nekünk, hanem egyáltalán a megvalósíthatósága az implementáció szempontjából a, a bizottság maga mondja azt, hogy ez a javaslat úgy, ahogy előterjesztette a, a ö, javaslatíró megvalósíthatatlan az apasági szabadság. Az apasági szabadság itt némelyik, némelyik indítványban még mindig kötelező érvényűként jelenik meg. Ma Eszterela asszony azt mondta, hogy visszalépettől, hogy kötelező legyen, de egyáltalán szerintem az apasági szabadság nem ebbe a témakörbe tartozik, nem ebbe az irányelvbe tartozik. Szerintem sokkal okosabb lenne megvárni, amíg a bizottság a saját munkaterve szerint beadja, előterjeszti számunkra ezt az irányelvet. Ugyanúgy előfordul nem, ez, nem eh, a módosítókban, de az eredeti javaslatban a familial leave, tehát a családi szabadság, arra is folyik, folyik a, a, a eh, szociális partnerek közt a vita, fölösleges azt is belekeverni. Azt hiszem, hogy a 41-es módosító az valóban elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az is, és nem tudom elképzelni, hogy tudná a munkaadó fölmérni, hogy mi, mi a reproduktív risk, mi az, ami veszélyeztetheti a reproduktív egészséget, ez, ez szerintem, szerintem túlzott igény a, a munkaadóknak azt hiszem, hogy ugyanúgy nem tartozik ebbe az irányelvbe, hogy felszólítsuk a tagországokat meg az alkalmazókat, hogy, hogy gyermekintézményeket hozzanak létre. Ez, ez szubszidiaritás kérdése ebbe egy ilyen irányelvbe, amelyik, amelyik munkabiztonsági irányelv egyszerűen nem tartozik bele. Sajnálom, hogy azt javasolják többen is, hogy a burden of proofot, tehát a, a bizonyítás terhét vegyük ki meg kell, hogy mondjam, hogy maga a jelentéstevő is ezt javasolja, jobbról is, balról is ezt javasolják, de ez része az egyenjogúsági irányelveknek, és ezt kár lenne kivenni. A, ha még valamire kiterjedhet ez az irányelv, ahol a védelemre valóban szükség van, az a munkaerőpiacra való visszatérés. Köszönöm szépen, ez minden, amit mondani akartam. Madame Nadja Hirsch. Nadja Hirsch és Thomas Mann következnek. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék röviden kitérni az egyes témákra. Egyrészt az apasági szabadságra, amiről szó volt már. Nem tudom, hogy ez a megfelelő hely-e ennek a tárgyalására, de minden esetre fontos, hogy ha ezt fölvesszük, akkor ez legyen önkéntes és kiegészítő jellegű. Ahogy már elmondtuk, itt elsősorban az anyák egészségvédelméről van szó a szülés után. Kollégákkal egyetértek, akik azt mondják, hogy az apáknak is meg kellene adni a lehetőséget arra, hogy a gyermeket ők is neveljék és kapcsolatot építsenek vele. De ha ez így van, akkor mindenképpen meg kell hagyni a szabadságukat, hogy eldöntsék, hogy szeretnék-e ezt. Sok módosító javaslat összefüggött a különböző speciális esetekkel, például az ikerszülésekkel, illetve a sérült gyermekekkel. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a tagállamoknak kell döntenie, hogy mennyire van erre infrastruktúrájuk, és milyen megoldást támogatnának. Tehát úgy gondolom, hogy amit a tagállamoknak ezeken a területeken saját szabályozást kell alkalmazniuk. A flexibilitással kapcsolatban nagyon fontos, hogy különböző szakmák vannak, tehát egyes szakmákon belül az anya tovább dolgozhat, illetve korábban elkezdheti a munkát, más szakmákban pedig inkább hamarabb abba kell hagyni a munkát, és később kezdheti csak el. Úgy gondolom tehát, hogy rugalmasságot kell biztosítani a nők számára a szülés után mindenképpen hat hetet maradjanak otthon, de szülés előtt szerintem nem kellene ezt meghatároznunk, mert egyszerűen nagyon eltérőek a munkafeltételek. feltételek az a vita, hogy hány hetes legyen ez a szülési szabadság, 16-tól 24 hétig terjednek ezek az időszakok az egyes tagállamokban. Természetesen az egyes nőktől is függ, az egyes személyektől is függ ez. Sok nő más helyzetben van ma, mint 20 évvel ezelőtt. Sok nő nem lakik otthon, úgy értem ezt, hogy saját édesanyjuktól nem kapnak támogatást a gyerekszülés után, tehát sokszor a családi kör hiányzik, és így nagyobb kihívást jelent az anyák számára a gyerekek ellátása. Így gondolom, hogy a hosszabbítás általánosságban elfogadható, és úgy gondolom, hogy a 18 hét egy egészséges középút. Az idő függetlenül még sokkal fontosabb téma számomra a bér kérdése. A bizottság javaslata 100%-ot tartalmaz, azaz a bér 100%-át betegség esetén ezen a minimális követelmény. Úgy gondolom, hogy ezt az összes tagállam is teljesíteni tudja, de van itt egy módosító javaslat, kérelem a konzervatívok oldaláról, Kastler úr 86-os módosító indítványa, ahol arra tér ki, hogy az egyes tagállamok saját maximum értéket határozhassanak meg. Figyelmeztetném a bizottságot arra, hogy ne határozzanak meg egyes minimum határokat az anyák felé, nem kerülhet olyan rosszabb helyzetbe egy beteg nő, mint egy egészséges nő emiatt. Tehát ez egy rossz jel a fiatal nők felé, és diszkrimináló mindennek előtt arra való tekintettel, hogy a nők egyébként is kevesebbet keresnek, bár ugyanazt a munkát végzik, mint a férfiak. Itt tehát különösen hangsúlyoznám, hogy alsó határt hogy az alsó határ legyen ugyanannyi, mint a betegség esetében, és a tagállamoknak ne engedjük meg, hogy ez alá menjenek, mert ez rossz jel lenne a nők felé. Tehát inkább 18 hét legyen, de 100%-os fizetéssel, mint hogy 20 vagy 24 hét, de csak 76%-ot fizessenek. Tehát ezt úgy gondolom, hogy a tanácssal is meg tudnánk beszélni. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Köszönjük szépen. A hozzászólást Sergio Cavalati kért szót. Köszönöm, elnök asszony, csatlakoznék kolléganőmhöz, egy ponton egyetértek vele, és nagyon fontosnak is tartom, hogy a szabályozásokat a szubszidiaritás elvén belül a tagállamoknál kell hagynunk, ezt be kell tartanunk, és szükség van sok olyan szabályozásra, amelyet a tagállamok maguk dönthetnek el. Örömteli, hogy ez már sok területen így is van, nagyon sok nő a helyzetükkel, helyzetével sokkal jobban bánik, mint korábban, és a férfiak is megtanulták azt, hogy hogyan vegyek részt ebben a folyamatban. Rossznak tartom, és kolleg, előttem szóló kolléganőimmel egyetértek, az apasági szabadságot ne keverjük ide bele. Fontos, hogy a svéd elnökség utalat is arra, hogy a szülési szabadsággal kapcsolatban egy irányelvet el tudunk majd fogadni, és ezt vegyük komolyan, de hiba lenne mindent ebbe beleépíteni, mert ezt a polgároknak nem tudnánk közvetíteni a polgárok felé tehát pontosan meg kell határoznunk az egyes határokat. Bizonyos területeken nem is vagyunk olyan távol egymástól. Az 52-es módosító javaslat esetében arról van szó, hogy szükséges egy problémamentes visszatérést biztosítani a nőknek a munkaerőpiacra, és itt meg kell teremtenünk a feltételeket. A bizottságon belül ezt megteremtettük, de a női bizottságban is voltam, és ott is elmondták, hogy szükség van olyan gyermek megőrző helyekre, ahol, amelyek megfizethetők. Ez még sok helyen nincs meg, de az európai szinten ezt tudnánk ösztönözni. Másodszor el kell érnünk, hogy a nőket ne kezeljék hátrányosan a munkahelyen. A hírsasszony is erre utalt, és ezt támogatom. Edith Bauer is utalt rá, hogy fontos feladat a bizton, munkai biztonság biztosítása, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem lehetséges megvalósítani ezeket a feladatokat. A 106-os módosító indítványról még beszélnünk kell. Úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos érv az, amellett ez is, hogy a szubszidiaritást tartsuk be, és válasszuk szét a dolgokat. A szubszidiaritás nagyon fontos a 116-os, illetve a 123-as módosító indítványok esetében, és az egyes tagállamokban vannak olyan helyek, amelyek még nem töltik be teljesen feladatukat, ilyen tanácsadó helyek, és ezek közül néhányat meg is látogattam, és hogyha feladataikat nem tudják betölteni, gondoskodnunk kell arról, hogy sokkal jobban tudjanak ezek a tanácsadók teljesíteni, és ehhez pénzre is szükség van természetesen. Fontos elmondanom, hogy szabályozási lehetőségeket kell teremtenünk, hogy ezt meg lehessen valósítani a tagállamoknak. El kell érnünk ugyanakkor azt is, hogy a szociális partnerek hozzáértését is ki tudjuk használni. Nem tagadhatjuk ezt le, és nem zárhatjuk ki a képből. Attól tartok, hogy nagyon távol vannak pillanatnyilag a véleményeink, de van még időnk arra, hogy dialógusokat, trialógusokat folytassunk, és talán egységre juthassunk olyan területeken, ahol mm, rájövünk, hogy mi is áll tulajdonképpen a javaslatokban, mert pontos fordítást kapunk Bizonyos fejleményeket már látunk, de a részleteket még nem látjuk pontosan, tehát arra szólítok fel mindenkit, hogy a különböző frakciók kössenek kompromisszumot egymással, mert pillanatnyilag túl távol vagyunk egymástól. Merci beaucoup, monsieur Serge Coffer. Köszönjük szépen, a következő hozzászólás következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Úgy gondolom, talán most eh, kellő eh, az idő arra, hogy kiegészítsük az eredeti irányelvet, nem eh, azért, mert gyorsabban telik az idő, mint ahogy a jogalkotó dolgozna, hanem azért, mert elérkezett egy új jogszabály ideje, és úgy gondolom ennek két dologra kell épülnie, és erre a korábbi hozzászólásokban a kollégák már rámutattak, amikor benyújtották a javaslatot. Az egyik az, hogy ki kell terjeszteni a fizetett szabadság időintervallumát. Bizonyos területeken azt állítják, hogy ez elriasztaná a nőket a lehetőség igénybevételétől, mert megnehezíteni a munkaerőpiacra való visszajutásokat, de nem tapasztalunk semmi ilyesfajta negatív következményt a különféle országokban, ahol ezt már alkalmazzák. Az én országom egyike azoknak, ahol szabályok vonatkoznak arra, szerencsés módon számunkra, eh, hogy hogyan lehet itt pozitív irányba elmozdulni, és a nők eh, alkalmazási aránya magasabb, mint eh, amilyen mutatókat egyéb tagországokban eh, találunk. Tehát én úgy gondolom, hogy azt látjuk az empirikus, empirikus tapasztalatok alapján, hogy a hosszabb eh, szülési szabadság megkönnyíti a nők újbóli munkába lépését. Hallottunk arról, hogy Svédországban milyen fontos volt kiterjeszteni a munkaerőpiacot. Erre mutatott rá a svéd munkaügyi miniszter néhány perccel ezelőtt, hogyha ki akarjuk terjeszteni a munkaerőpiacot, hogyha egyenlő esélyeket akarunk biztosítani a munkavállalóknak, akkor nem szabad megfosztanunk ezektől a jogoktól a férfiakat, az apákat sem. Éppen ezért meggyőződésem, hogy az apassági szabadság kulcsfontosságú eleme lehetne ennek az új irányelvnek. Nem szabad áttolnunk ezt egy másik irányelv fennhatósága alá. Nem hiszem, hogy más irányelv alkalmasabb befogadója lehetne ennek a kérdésnek. Amikor megvizsgáljuk az apa és a gyermek közötti kapcsolatot, úgy gondolom, hogy ennek nagyon nagy hatása lehet nem csak a későbbiek során, amikor például a kisgyermek eléri a kamaszkort, hanem rögtön a születés utáni csecsemő és kisgyermekkorban is. Úgy gondolom, hogy bármelyik kompetens pszichológus örömmel elmagyarázná ezt önöknek, hiszen erről széleskörű szakmai egyetértés van. Úgy gondolja minden e, szakmabeli, hogy rendkívül fontos, hogy az apa jelenléte is biztosított legyen az újszülött gyermek számára élete első hónapjai során. Természetesen gondoskodnunk kell nem csak az anya és az apa érdekeiről, hanem pontosan az újszülött gyermek érdekeiről is, és az újszülött gyermeknek igenis arra van szüksége, hogy érezhesse az anyának a jelenlétét, de ugyanígy az apának a jelenlétét is. Következésképpen látnunk kell, milyen fontos a gyermeké és az apa közti kapcsolat. Köszönjük szépen ezt a hozzászólást is, folytatja az elnök asszony. Azt hiszem, hogy elértünk a hozzászólók eh, listának végére. Bizottság. Köszönöm a szót, elnök asszony. Talán Ludvigson úr kérdésére reagálhatnék? Nem olyan egyszerű svédül elmondani ezt. A, szeretném megköszönni a jelentéstevő nevében ezeket a kommentárokat és a különböző módosító javaslatokat. A legtöbbet már ismerjük, természetesen ezeket vissza fogjuk, bele fogjuk venni az anyagba. Remélem, hogy ahogy csak, amennyire csak lehet közös álláspontra tudunk jutni. Különböző nézőpontok vannak természetesen, meg fogunk próbálni megoldást találni, és ez mindenkin múlik természetesen a szülői szabadságról, szülői szabadsággal kapcsolatos kérdés nagyon-nagyon fontos, és hogyha jövőt nézzük, egyre fontosabb lesz hogy a nőknek lehetőséget adjunk a munkaerőpiacra való, munkaerőpiaci részvételhez. A jelentéstevő nevében elnézést is kérek, hogy nem lehet itt, mert haza kellett utaznia családi okokból, magánokokból, de legközelebb velünk lesz, és elmondja a véleményét, és reméljük, hogy januárban lezárhatjuk ezt a vitát, meg fogjuk próbálni, meg fogunk próbálni közös álláspontra jutni, mert ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát szinte jelentéstevői minőségben is végzi most már. Köszönjük szépen ezt az összekötői munkát. Úgy tűnik, hogy nagyon széles lehetőségek állnak rendelkezésünkre, és nagyon széles területeket is próbáltunk lefedni a mai délután során úgy gondolom, hogy bizonyos kompromisszumokat ki kell alakítanunk bilaterális vagy trilaterális módon. Strasbourg kellő alkalmat biztosított erre. Január 26-án következik majd a következő eszmecsere a módosító indítványokról a raportőr jelenlétében, és aztán azt követő napon fogunk szavazni. Áttérnénk tehát a következő napirendi pontunkra, ez pedig a hatos napirendi pont, ami a közúti fuvarozásra kapcsolatos. Ugye itt Bauer Edith jelentéséről szóló meghallgatással van kapcsolatban a napirendi pontunk. Szeretném megadni a jelentéstevőnek a szót, de Ezelőtt szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra is, szeretném, szeretném megkérni a kollégákat, hogy fejezzék be a e, megbeszéléseket. A jogi e, szolgálatot megkértük arra, hogy nézze meg a jogi hátterét a jelenleg hatályban lévő jogszabályoknak, és tegnap kaptuk meg a parlament jogi szolgálatától az állásfoglalást, és megerősítették azt, hogy az egyéni munkavállalók automatikusan bele vannak foglalva ebbe a 2002 per 15 CE rendeletben. Nos, kérek mindenkit, hogy ha mindenképpen fontos megbeszélnie valamit, akkor hagyja el a beszélgető társával együtt a termet, e, így nagyon nehezen tudunk boldogulni. Tehát a jogi e, szolgálat alá húzza a jogalkotó e, kívánságát, és a második cikkben és annak is a második bekezdésében hangsúlyozza, hogy ezeket a dolgozókat ide kell bevonni, és a független vezetők, mint ahogy az 1.3.f-ben is benne van a 2002-15 CE alatt, hogy márci, 2009. március 23-a óta eh, rájuk is vonatkozik ez a szabály, egészen addig, amíg ezt a direktívát nem módosítják ezzel a ponttal kapcsolatban. A jogi osztály ugyanakkor eh, jelzi, hogy a jelenlegi eh, direktíva nem képez valamiféle programot, hanem egy kötelező és feltétlen alkalmazást, ami a történetet illeti, a, a bíróság szerint, és pedig a 2002-15 CE szabály értelmében, ennek a direktívának megfelelően Spanyolország és Finnország panaszát nem fogadták volna, hogyha ezeket az úgynevezett mobil dolgozókat nem foglalta volna magába ez a szabály. Két tagállam, az Egyesült Királyság és Olaszország a saját jog alkotásokban már is belevették március 23-a óta ezt a direktívát, és ez rendkívül fontos, mert most fogjuk ezt a kérdést megvitatni, de mielőtt a vendégeinknek átadnánk a szót, akiknek köszönöm a jelenlétet, ezt a meghallgatást két részben fogjuk lefolytatni. Egyrészt a szociális partnereket fogjuk meghallgatni, a legszigorúbb értelemben, és azután a biztonság és logisztikai embereket hallgatjuk meg, de először is Bauerni asszonynak szeretném átadni a szót, meg szeretném tőle kérdezni, hogy hogyan kívánja bevezetni ezt a vitát, és a, bevonni a vendégeket. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem először beszélünk e- erről a témáról, ebben a választási időszakban sem. Mindjárt számára világos, hogy négy pont az, ami kérdéses. Három pontban gyakorlatilag lehetne is megoldást találni, a negyedik pont az a legérzékenyebb, és ott nem csak a bizottság, hanem a parlament is megosztott. Az első pont a work, itt a pontosításra van szükség, és azt hiszem, hogy ezt a pontosítást ezt meg fogjuk találni, hogy milyen hosszú legyen az az időszak, amelyik, amelyikre az éjszakai munka vonatkozik, mert a mostani, mostani irányelv gyakorlatilag a néhány perces munkát is, éjszakai munkának ismeri el. Itt föltehetően találunk olyan megoldást, ami, ami mindjárt számára elfogadható. Egyelőre a, a javaslat a, a tanácsban két órára vonatkozik. A másik problémakör, amiben úgy szintén véleményem szerint lehet találni megoldást, az az implementáció, a law enforcement. Itt vannak bizonyos, bizonyos aggályok olyan értelemben, hogy hol lehet, hol lehet ezt a, a törvényt gyakorlatilag ellenőrizni és kikényszeríteni, tekintettel arra, hogy hosszabb időperiódusra osztható el a munkaidő. Az én számomra teljesen világos, hogy elsősorban a otthon, tehát a, a saját tagországban lehet ezt a, ezt a ö, az irányelvet ellenőrizni, és az ebből adódó belső előírásokat ellenőrizni. Ezen fölül is teljesen egyértelmű az, amit az, amit az irányelv megfogalmaz, hogy szükség van arra, hogy az egyes, egyes törvénykövető felügyeletek szorosabban működjenek együtt. Nagyobb probléma a harmadik, a harmadik tétel, a hamis vagy kényszer magánvállalkozók. A, ma a tanács odáig jutott el, hogy inkább belefoglalt egy jobb, jobb megfogalmazást, egy pontosabb definíciót az egyéni vállalkozókra, és kihagyja a false self-employed-okat, tehát a, a kényszer magánvállalkozókat. Én is, én is e fele a, a vélemény fele hajlok. Az én véleményem az saját tapasztalatomra alapozva. Ugyanis akkor, amikor, akkor, amikor a ö, munka területére vonatkozó irányelveket az én országom átvette, akkor én a munkaügyi minisztériumban voltam államtitkár. Tudom, hogy mit szenvedtünk meg azzal, hogy pontosan vegyük át a munkaügyi előírásokat, és tudom azt is, hogy néhány, néhány nagyon reformer, és ezt most idézőjelben mondom, reformer miniszter így akarta alkalmazni, ilyen kényszer magánvállalkozóként akarta alkalmazni a kórházban a nővéreket is. Tehát ez nem egy szektorspeciális dolog, hogy az egyéni vállalkozók a fuvarozásban gyakran vannak kitéve olyan nyomásnak, hogy, hogy kényszer magánvállalkozók legyenek. Ez egy általános munkapiaci probléma, és ehhez így is kellene hozzáállnunk. Tehát én azt a véleményt képviselem, hogy forduljunk a bizottsághoz, hogy készítsen erről egy átfogó tanulmányt, mert ez egy általános munkaerőpiaci probléma, és nézzük meg, hogy mi a helyzet Európában ezen a téren, nézzük meg, hogy milyen törvénykezés az, amelyik hatályos. Én eh, ennek a, ennek a jelentésnek a kidolgozása kapcsán eh, just a moment. <laughs> Just, a, just a last no, but I'm point. just concerned that you address question to, to, to the people we just yeah, invited. Of, of course, of course. Uh, ennek a jelentésnek a kapcsán találkoztam olyan jó példákkal, amiről szeretném, hogyha a, a jelenlévők, a szakértők szólnának, hogy hogy lehet, hogy lehet kiszorítani a kényszer magánvállalkozókat, és hogy lehet kiszűrni őket. A legnagyobb probléma természetszerűleg, hogy, hogy a, a magánvállalkozókkal a fuvarozás terén mit tegyünk, mert hogyha benne maradnak, ahogy ön is mondta, elnök asszony, Két ország kivételével, ha ezt a jelentést végül is elutasítjuk, és a mostani irányelv marad érvényben, 25 infringement procedure indul el gyakorlatilag pillanatokon belül, és nyilvánvalóan erről fog szólni a vita, és én erről is akarom megkérdezni a, a, a szakértőket, hogy, hogy mondják el a véleményüket, mik a pozitívumai, mik a negatívumai annak, hogyha a vonatkozik az egyéni vállalkozókra, illetve nem vonatkozik az egyéni vállalkozókra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves vendégek, önök hallották ezeket a kérdéseket, amelyeket a jelentéstevő most feltett, és szeretném, hogyha legelőször is Roberto Parrillo urat tudnánk meghallgatni, az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége közlekedési elnökét, és azután Marco Digiót, akit a, az EU a, közúti szállítási, közlekedés szállítási dolgozókhoz delegáltak. Tehát itt ezt a két vendéget szeretném most megkérni, hogy szóljon hozzá, kb. 10 percig, azután a parlamenti képviselőkkel fognak vitatkozni, és azután rátérünk a vita második részére. Tehát a sorrend, amit nekem javasoltak, az az lenne, hogy Roberto Parillo eh, kezdeli el az Európai közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége közlekedési elnöke. Elnök asszony, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! parlamenti képviselő Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak nekünk, hogy a véleményünknek kifejezésnek adjunk. Szeretném összefoglalni azt az okmányt, amit majd az előadásom után mindenkinek eljuttatok, tekintve, hogy ilyen kis idő áll a rendelkezésemre. Hét évvel ezelőtt a 2002 per 15-ös direktívát elfogadták, éppen azért, hogy az időt meghatározzák, amit az utagozó tevékenységet végző személyek idejének elszántunk, és ez okvetlenül eleng szükséges volt. Ezt mondja ki az egyes cikke, hogy ezeknek a személyeknek az egészségét és biztonságát megóvjuk, és hogy közelebb hozzuk őket a konkurenciában látott feltételekhez az európai eh, jogalkotó eh, megváltoztatta véleményét hét évvel később, és a jelenlegi álláspont eh, veszélyezteti a biztonságot a közutakon. Az 521 egyes cikkben meghatározott pihenési idő nem elégséges ahhoz, hogy a biztonságot garantálni tudjuk. Kérik, hogy olvasson lassabban mert a, természetesen a tolmácsoknak nincs meg ez az okmány. Tehát általában nagyon gyorsan olvasnak, mondja az elnökasszony, és nem veszik észre. Tehát a bizottság úgy fogja fel, hogy tekintve, hogy a sofőröknek vezetni kell, ezt a tevékenységet már eleve szabályozzák azáltal, hogy meghatározzák a munkával és a pihenéssel töltendő időt, és éppen ezért a hajtási idő a fő tevékenységük, amennyiben hosszú távolságokat vednek le, de a, a például a disztribúcióban, a házhozszállításnál, az üzenetek vagy a posta szállításánál nem ez a helyzet, ott rakodni kell, és be és ki, és ez foglalja el a vezető munka idejének a legnagyobb részét. A jelenlegi eh, javaslat értelmében az, Euró- az Európai Bizottság részéről ezeknek a személyeknek eh, napi 15 óra áll rendelkezésükre a teljes tevékenységre, és csak a maximális hajtási időt kell eh, tiszteletbe tartaniuk azok a független munkavállalók, akik kisebb, mint három és fél tonnás járműveket vezetnek, nem kötelesek betartani a pihenőidőt, mert ez a, a, a hajtási, maximális hajtási idő se vonatkozik erre a kategóriára, tehát ezek rakodhatnak és kirakodhatnak heti 48 órában, illetőleg 60 órában, amennyiben a négy, négy hónapos időszakban a heti munkában töltött idő nem haladja meg a 48 órát. Például egy olyan dolgozó, aki 56 órát vezet egy héten keresztül, az valójában négy órát tölthet a többi tevékenységgel, és hogyha ezt kivetítjük a független vezetőre, akkor 56 órát vezet egy héten keresztül, és akkor heti 30 órát tölthet más tevékenységgel, és így minden héten, minden hónapban, miután ez a szabály érvénybe lépett. De most amikor házhoz szállítanak például, illetőleg szállítanak különböző szupermarketeknek. E, itt például közepes távolságokról van szó, és itt naponta 13-15 órá rendelkezésükre, a rakodásra és kirakodásra, és a, a vezetésre is, és akkor kérdés, hogy e, mennyire lesz ez még biztonságos azoknak az állampolgároknak a számára, akik ugyanezeket az útvonalakat használják olyan teherautó sofőrökkel, akik eh, már a úton vannak 13-15 óra hosszat naponta, és néha még, még tovább is. És éppen azért mi úgy fogjuk fel, hogy az Európai Bizottság jelenlegi javaslata nem garantálja a biztonságot az európai utakon. Eh, ugyanis eh, ez megzavarja már eleve a helyes konkurencia szabályait is, és ez azt jelenteni, hogy azok a közúti szállítók, akik ezt ennek alá vannak vetve, azok kénytelenek lennének független munkavállalóvá alakítani a sofőrjeiket. És mostanáig, tekintve, hogy erre a szektorra létezett egy direktíva, ami megszabta a munkaidőt, a 2002 per 15-ös meghatározza, azt az időt is, amelyeknek a letelte után is ö, ö, a, ö, e, fedezi mindez a ö, sofőröket. Tehát a független sofőrök ezek által ö, kis és középvállalkozáská válnának. És itt aztán megszületik az az érv, amelynek értelmében a független sofőröknek a bevonása katasztrofikus hatást váltanak ki a kis és középvállalatokra, de valójában nem igazán így van, mert mindazok, amelyek egy vagy több vezetőt alkalmaznak, nem szenvednék ezt meg, mert ezek bérezett dolgozók lennének. Ugyanakkor a többi területeken ez azért rendkívül fontos, mert fenntartható vállalkozásról van szó, és ugyanakkor alacsony költség mellett igen rugalmas módon e, tevékenyhetnek ezek a független sofőrök, és ezért próbálnak olcsóbban és kisebb kocsikkal alkalmazni a a sofőröket, és ide tartozik például a DHL, és ugyanakkor a, a független sofőröket ilyen módon ki lehetne szorítani, és sokkal olcsóbb munkaerőt lehetne alkalmazni helyettük, és éppen ezért hibásnak találjuk ezt a javaslatot, amelyik nem veszi figyelembe a, a jogos és szabályos versenyhelyzetet, és nem teszi lehetővé azt, hogy a, a független ö, dolgo, sofőröket esetleg egyik országba alkalmazzák, és a másik országokban jegyeznék be, és a, valójában itt hamis függetlenségről van szó, ugyanis egy országban kellene őket alkalmazni, és és ö, ö, ugyanakkor ellenőrizni is. Ilyen módon a dömpinget nem semmiképpen nem lehet megakadályozni, és éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi ö, a bizottsági javaslat hibás és hiányos, nem garantálja a biztonságot, az egészséget, az egészséges munkavállalási lehetőséget, és éppen ezért számítunk a parlamentre, hogy hogy E, jogos és bölcs véleményt mondjon ezzel kapcsolatban. Mi a mi javaslatunk? Ebben a szektorban egy olyan direktívát szeretnénk, amelynek értelmében a munkaidőt megszabályoznánk, és pedig olyan módon, hogy minden hivatásos e, sofőrre vonatkozzon ez, e, ellenőrizni lehessen a független sofőröket, és akik felelősek, közösen lennének felelősek ez 561-es szabályban már is benne van, és ilyen értelemben sokkal jobban lehetne alkalmazni a munkaidő határokat, ennek a tiszteletben tartását, és ez fontos lenne a független vezetőnek, az alkalmazónak és az ügyfélnek, és ugyanakkor nagyon fontos lenne a jelentések, a kapcsolatok módszere és tartalma, és ugyanakkor nagyon fontos lenne az egészség, a biztonság, a helyes e, verseny és a közúti e, biztonság. És ilyen módon fogunk állandó jelleggel jelentéseket tenni a parlamentnek és a tanácsnak, és a direktíva és a leendő szabály között nagyon fontos a kapcsolatot tiszteletben tartani, ellenőrizni kellene a valódi tevékenységet a meghasszabott műkeidőben, és ez a numerikus takigraf által regisztrált időt kellene, hogy alapul vegye, és ilyen módon kellene a munkaidőt ellenőrizni, és azon kívül mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne, hogy a függetleneknek az adminisztratív munkája, a könyvelése, az ügyfelekkel való kapcsolata ne kerüljön bele a munkaidőbe. A munkaidő csak a, a, a szállítást, fuvarozást és a tev, az ezzel kapcsolatos tevékenységeket kell, hogy lefedje. Nem akarjuk a függetlenek munkaidejét le, meg, lecsökkenteni, de olyan törvényt akarunk létrehozni, amit minden hivatásos sofőr vezető tiszteletbe kell, hogy tartson. És ugyanakkor azt is akarjuk, hogy egy új szabályzást alkalmazzanak a hamis függetlenekkel szembe, mert nagyon fontos az is, hogy meghatározzuk a teljes területnek a szabályait, és három rendkívül fontos tényező van itt, a közúti biztonság, készség, a munkabiztonság és a lojális konkurencia. Nem akarjuk támadni a függetleneket, de garantálni akarjuk mindenkinek és az európai állampolgároknak is a biztonságát, és mindazoknak a biztonságát, egészségét, akik a a, ezen a területen dolgoznak, akár függetlenek, akár sem, és ez a direktíva alapelve. Köszönöm szépen ezeket a rendkívül precíz kitételeket. Makó Digi, aki a, a közúti szállítási dolgozóknál dolgozik, ERT-nél, amelyik az UEA kis és középvállalatokat képviselít és önnek is 10 perc jut. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen Bauer asszonynak is, hogy meghívott erre a megbeszélésre és találkozóra. Nagy örömünkre szolgál, hogy hozzájárulhatunk ehhez a párbeszédhez annak érdekében, hogy a szakbizottságok eh, el tudják eh, eh, készíteni a jelentésüket, és 2010-re elkészülhessen ennek az irányelvnek a módosított változata. Mi kb. 1500 kis és középméretű vállalatot fogunk össze egy federációban, és körülbelül 100 ezer kereskedelmi gépjárművel dolgozik az általunk összefogott társaság. A ETF nagyon erősen szorgalmazza azt, hogy az önálló tevékenységet folytató sofőröket, vezetőket vegyük be az irányelvbe, és ezzel kapcsolatosan szeretném kifejteni a véleményeket. Úgy gondolom, hogy a közúti biztonság kulcsfontosságú a vezetők számára. Korábban említettük a 3,5 tonnánál kisebb járművek kérdését. Szeretnék rámutatni arra, hogy a 68 per 2009-es határozat arról szól, hogy a tanács hogy az éjszakai vezetői, vezetési idővel kapcsolatos ö, tanácsi határozatot ö, immár a kisebb gépjárművekre is lehetne alkalmazni, és ezekre a gépjárművekre is lehetne egy egyszerűsített tachográfhoz hasonló eszközt felszerelni, Eh, ami pedig a közúti biztonságot illeti, szeretnék eh, bemutatni néhány adatot. A legújabb statisztikai eh, adatok szerint az Európai Unióban csak 2,8 százalékát okozza a baleseteknek a 3,5 tonna alatti gépjármű park. Tehát úgy gondolom, hogy el kell mondanunk, hogy a nagyobb gépjárművek a baleseteknek ugyanakkor több mint 15%-át eh, eh, eh, okozzák. Természetesen nagyon fontos a vezetők egészsége és egészségi állapota is, de hadd mutassak ezzel kapcsolatosan ismét rá bizonyos adatokra. A negyedik európai munkahelyi körülményt vizsgáló átvilágítás azt mondta, hogy a leginkább a hosszú távú munkának a halászatokban és az építő szektorban vannak kitéve a munkavállalók, ott 40% ez, ugyanakkor a fuvarozói területen csak 5% ez a kitettség a mutatók szerint. Ami pedig a versenyképességet illeti, hadd mutassak rá egy alapvető megfontolásra itt, a vezetők ki vannak téve annak a pénzügyi kockázatnak, hogy vállalniuk kell az esetleges pénzügyi felelősséget minden szabálytalansággal vagy balesettel kapcsolatosan, és most már innentől kezdve vállalkozóként fogok utalni az önálló tevékenységet folytató vezetőkre, ugyanis ezt a két terminust felváltva lehet alkalmazni, hiszen az önálló tevékenységet folytató vezető az mindig ugyanakkor vállalkozónak is tekinthető van egy olyan korlátozás, ami alkalmazik, alkalmazható rájuk, ami ugyanakkor nem alkalmazandó nem EU állampolgárvezetőkre, tehát itt egy hátrányos megkülönböztetés van, ami negatív szituációba helyezi az önálló tevékenységet folytató vállalkozó sofőröket. Ez úgy gondolom, hogy egy veszélyes precedenst teremthet a vállalkozó sofőrök esetében a mi társágunk mindig hangsúlyozta azt, hogy fontos figyelembe venni a költségeket. A jelenlegi fuvarozási költségek sokkal alacsonyabbak, mint a szolgáltatás által kérte tarifák és díjak. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy a sofőrök megpróbálnak tisztességes megélhetésre szert tenni, akkor ez különbözik attól, mint amit esetleg a fővállalkozók beszednek ebben a szektorban. Jelenleg csökken a kereslet, vállalatokat zárnak be, és mindez súlyos befolyással van a befolyással van a gazdasági helyzetre. Következésképpen nagyon erős hatással van mindez a fuvarozó szektorra is, és látjuk, hogy egyre növekszik a munkanélküliség ezzel a területen is. A fuvarozási szektorban egyre nagyobb a strukturális hiányosság és gyengeség, egyre nagyobb a fizetési késlekedés, van, amikor négy hónapos, 150 napos lemaradással dolgoznak a fuvarozók, kifizetetlen számlák halmozódnak fel, és ezek mind súlyos teret rónak a vállalkozó vezetőkre. És az eladósodás ugyanilyen súlyos problémát okoz. Úgy gondolom, hogy az önálló tevékenységet folytató sofőrök nagyon gyakran nehezen igazodnak el az újabb és újabb rendelkezések között. Ennek tudatában vagyunk, de hogyha számos EU tagország tapasztalatát eh, megvizsgáljuk, eh, akkor eh, látjuk, hogy nagyon gyakran nem figyelnek kellő mértékben a munkaidő szabályokra, és nem is csak ez az egyetlen megoldási lehetőség a jelenlegi szituáció megoldására, újabb eszközöket is latba lehetne vetni, és újabb intézményeket is be lehetne venni. Egy újabb érv, amit szeretnénk felsorakoztatni, az az, hogy lehetetlenség tulajdonképpen igazi idő megosztásbeli különbséget tenni a két terület között, mégpedig a gazdasági tevékenység miatt. Nem lehet ilyen pontossággal monitoringozni azt, hogy egy önálló tevékenységet folytató sofőr pontosan hány órát dolgozik. Hogyha a, azt is látjuk, hogyha a vállalkozó sofőr nem rendelkezik mögöttes adminisztrációs segítséggel, akkor ezek az adminisztratív terek is ráhárulnak. És hogyha bevennénk a vállalkozó sofőröket, akkor ez jelentős terhet róna a rendfenntartó és törvénybetartási felelős hatóságok számára is összességében. Tehát elmondhatjuk, hogy az etér egy konkrét és realisztikus megközelítést szorgalmaz. Szeretnénk figyelembe venni a közúti biztonságot és a e, vezetők biztonságát és az általános európai biztonságot is. E, ugyanakkor e, látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságos helyzetben egy valódi, egészséges, működőképes európai politikára van szükség, amelyik igenis figyelembe veszi a vállalkozó sofőrök érdekeit, és amelyik tudja fejleszteni a versenyképességet, és elejét tudja venni az adminisztrációs komplikációknak, most, amikor egyre globálisabbá válik a válság. Köszönöm szépen a két vendégünknek és természetesen nagyon érdekes volt, hogy meghallgathattunk két szempontot, amelyek kiegészítették egymást. Még három hozzászóló lenne, de nagyon kevés idő áll a rendelkezésre. Szeretném ellenőrizni a listán szereplő neveket. Négy, Kruni, nem arról van szó, hogy mindenkit felhívok arra, hogy hozzászólhasson, mert minél többen vannak, annál kevesebb idő jut egy-egy személyre. Tehát másfél percet kap ki Richard Fabre úr, és azután Sergio Cooperati Fabre úr szólhat hozzá. Köszönöm szépen. A bevezetésben azt szeretném mondani, hogy teljesen egyetértek azzal, amit a szakszervezeti képviselők itt elmondtak, ugyanis a függetlennek kell kapcsolatban egyáltalán miért jött létre ez a csoport ezen a területen? Azért, mert a munkaadók nem akarják fedezni a biztosítást és a betegbiztosítást, és ezért találták fel egyáltalán ezt a rendszert. Éppen ezért ellenzem az a lehetőséget, hogy egy ember olyan hosszú ideig dolgozhasson, amilyen hosszú ideig csak akar, véleményem szerint ez teljesen értelmetlen. Az ember saját maga ellen kell megvédeni, és tudjuk, hogy már 1919-ben E, létrejött az első megállapodás a maximális e, munkaidővel kapcsolatban. És éppen ezért nem értek egyet azzal, hogy e, valaki, aki végtelen sok órát dolgozik, nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen egyén ne veszélyeztetné a közúti biztonságot a cseh köztársaságban. Nagyon gyakran előfordul ilyesmi, ezek a vezetők nagyon fáradtak, kötelezettségeket vállaltak, ezt tudom, de egy lehetetlen véleményem szerint nem lehet arra kötelezni bárkit is, hogy rabszolga módjára dolgozzon. Sergio Cofrati úr, és azután Emilit René fog hozzászólni. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A biztonság véleményem szerint a polgárok joga, és ezt a lehető legjobb feltételek mellett is kell biztosítani. Fontos, hogy prioritásként kezeljük ezt a kérdést, és minden egyéb intézkedést ebből a szemszögből kell vizsgálnunk, tehát a biztonság tényleg nagyon fontos téma kell, hogy legyen ahhoz, hogy ezt a problematikát megoldhassuk. Úgy gondolom, hogy ahol nincs is veszély, mégis vannak megoldandó problémák. Ezért úgy gondolom, hogy ugyanazt a normát kell érvényesítenünk mindenkire, attól eltekintve, illetve attól függetlenül, hogy kényszervállalkozók, vállalkozók vagy sem. Ismerem a kis és középvállalkozások problematikáját, illetve a kényszervállalkozók problematikáját. Megoldást kell találnunk ezekre célzott intézkedések, támogatások útján, de nem engedhetjük meg azt, hogy ezáltal a biztonságot veszélyeztessük, kockáztassuk kockára tegyük. Egyébként ez természetesen a versenyt is rontja, igazságtalanabbá teszi, hiszen... Köszönöm szépen, Emilie Törönen asszony, viszont a szót. Nu har vi gjort det, javel, men... Øh, øh. Köszönöm szépen ezt a, a, a beszámolót. Nagyon nehéz ezt a vitát itt lefolytatni, ezt majd meglátjuk, de e, ugyanakkor szerettem volna meghallgatni még az előttem e, e, szólót és az utánam szólót is, és ugyanakkor az ellenőrzés az egy rendkívül fontos kérdés. Ugyanis igen gyakran azok, akik ellenzik mindezt, azok azt mondják, hogy képtelenség rendszeresen ellenőrizni a munkaidőt ilyen esetekben. Ha ez hozzászólt volna Avanen úr, akkor ő is ezt mondta volna. De minden esetben gondolom, akár független valaki, akár nem, akár van digitális, numerikus takográf, akár nincsen, nagyon nehéz mindezt ellenőrizni. Természetesen vannak előnyei ennek, de szeretném tudni, hogy a függetlenek szempontjából ezt a numerikus takográfot miért nem lehetne használni. Hol van ennek egyáltalán az akadálya? Ugyanakkor jogilag meg, meghatározzuk a problémát, de, nem, de nincs semmi megoldás, ami meggyengíti a jogi állásfoglalást. Ugyanis azt mondjuk, hogy talán független az illető, de a valóságban fizetett dolgozóról van szó azt hiszem, hogy nagyon veszélyes lenne, hogyha egy harmadik kategóriát vezetnénk be a kettő között. Rapi asszony. Köszönöm szépen, nagyon rövidre fogom magam. A mondani valómat úgy gondolom, hogy a vállalkozókat is bele kell vonnunk, hiszen nem csak a munkaidőkről van szó, hanem egy olyan témáról, amely a társadalom biztonságát illeti. Tudjuk, hogy alapvetően ez az irányelv a kis és középvállalkozásokra is hatással van, tehát ezeket egyrészt támogatni szeretnénk, másrészt természetesen azt is szeretnénk, hogy Európa szociálisan érzékeny legyen, és ezt valahogy össze kell hoznunk a törvényhozásunkon belül. Jó példával kell eljárunk, jó példával járnánk el, hogyha a vállalkozókat is belevennénk. Köszönöm. Köszönöm szépen Pascal Gruni asszony, és az utolsó hozzászóló pedig Thomas Lenz Eh, ami, a köszönöm szépen, ami az egészségügyi szempontokat illeti, erre nem fogok visszatérni, mert teljesen egyetértek mindazzal, amit a kollégák előttem elmondtak. Eh, Franciaországban látjuk, hogy ahogy lecsökkentjük az munkaidőt, úgy csökken a balesetek száma. Ugyanakkor a függetlenek, illetőleg a úgynevezett kényszervállalkozók vagy hamis függetlenek Eh, amikor ő róluk van eh, szó, akkor eh, tulajdonképpen itt helytelen lenne ezeket kizárni ebből az ellenőrizésből. Ugyanakkor figyelembe kell venni a a vezetésre szánt időt, rakodás, berakodás, tehát a, a takográfot, de nem az administratív munkát, ezt nem kellene belevenni a munkaidőbe. Franciaországban nagyon sok ilyen hamis független munkavállalót alkalmaznak egyéb tagállamokba. Ennyit akartam csak szólni, és gondolom, hogy a kollégáim is majd röviden szólnak hozzá, mint én magam. Az az érzésem, hogy sok megjegyzés van, de nem túl sok kérdés Thomas Hendel úr lesz az utolsó, aki még egy kérdést feltehet. Na, ich will das mal versuchen. Erste Frage. Az első kérdés Kérdezem a szakértőket, hogy hogyan képzelték el az ellenőrzést, hogyha valaki Romániában szeretne egy spanyol autóvezetőt ellenőrizni, és azt szeretné ellenőrizni, hogy betartja a munka idejét, erre nincsen jogalapja. Hogyan tudja ellenőrizni, hogy kényszervállalkozó vagy vállalkozó valójában ez a személy? Erre szeretnék választ kapni a szakértőktől, más részt. Gondolom egyetértenek velem abban, hogy a munkaidő kérdése mindig összefügg a munkavédelem kérdéseivel. Abszurdnak tartom azt mondani, hogy ez a vállalkozók diszkriminációját jelentené, hogyha bevonnánk őket egy munkavédelem és egészségvédelmi szabályzásba, hogyha összeadom, amiket hallottunk, a bizottság úgy gondolja, hogy 86 óra autóvezetés, 20-30 óra ezen kívül fordítható még adminisztrációra, tartja ezt még emberhez méltónak, vagy teljesíthetőnek. Harmadik pontként Kofferati által említett pontot említeném, hogyha a vállalkozók a dömping dömpinget érnek el, ez veszélyeztetné a, az alkalmazottak versenyét. Ez vajon akkor kinek lesz a Köszönöm szépen, és most a két a vendégünknek szeretnék két-két percet adni, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre. Tehát Digi Oya először is. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy a saját nyelvemen válaszoljak olasz nyelven. Nos, ami az utolsó három kérdést illeti, ezek közvetlenül ö, hozzám is lettek intézve. Amikor az ellenőrzésről van szó, például Romániában próbálunk ellenőrizni valakit a munkaidő betartását tekintően, akit egy spanyol cég alkalmaz, akkor itt egy másik dimenzió is működésbe lép, mégpedig az, hogy hogyan lehet alkalmazni, foganatosítani az ellenőrzéseket. Nagyon sok tagországban a közlekedési hatóság felelős az ellenőrzésekért, ott növelni kellene a költségvetési forrásokat, vagy bevonni ebbe a rendőrséget. Ez nagyon nehéz, mert a tagországok általában nem nagyon készségesek arra, hogy plusz pénzt folyósítsanak a rendőrség számára. Ami a munkaidő és az egészség közti kapcsolatot illeti, ugye említettem statisztikai adatokat, ezek teljesen függetlenek voltak, és bemutatták azt, hogy számos más ipari szektorban az egészség kárára megy az, hogyha kinyúlik a munkaidő. Ami pedig a versenyképességet illeti, szeretnék ismét rámutatni arra, hogy a szociális dömping valódi problémája az, hogy amikor a fuvarozási vállalkozásokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy nagyon keveset fizetnek a munkaadók az alkalmazottaknak, szemben állítva ezt mondjuk más szektorokkal, ugyanakkor olyan munkakörülmények közé kényszerítik a vezetőket, amelyek szörnyűségesek. Hogyha olyan gépjárműveket kell vezetniük, amelyeken nem működnek a fékek, de olyan nagy távolságra kell rossz járművekkel fuvolizniuk nagy mennyiségi árut, ami szinte képtelenség, akkor mindez veszélyes helyzetbe hozza a vállalkozókat. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy ilyen rettenetesen gyorsan kell beszélni, és csak két perc áll a rendelkezésre, de ön ezt kitűnően teljesítette, Pari úr. Tehát ami az ellenőrzést illeti, beszéljünk világosan, van egy javaslatunk, pragmatikus vitát kell folytatni, két státusz kell figyelme venni. Egy ellenőrzés, ami a közös felelősséget illeti. Tehát a dolgozót csak úgy lehet ellenőrizni, hogyha a céget is ellenőrizzük. A függetlent pedig úgy kell, hogy közös felelősség van a megrendelőtől részéről és a zsofor részéről. És amelyben baleset történik, akkor meg kell vizsgálni, hogy ki a felelős, és ez végelemben nem kerül semmibe, és itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az adminisztratív költségeket lehet csökkenteni. Második tényező, jogi szempontból mit állítunk. Ha van egy ügyfél, akkor már nem igazán független az illető, tehát akkor rengeteg pénzbe kerülne, hogyha meg kellene vizsgálni, hogy kinek hány munkadója van, és ha találnánk egy valakit, akinek csak egy ügyfele van, akkor azt mondanánk, hogy ön nem igazán független, akkor másnap bejönne, és azt mondaná, nem igaz, két ügyfelem van, tehát nem tartozom ebbe a kategóriába. Tehát ezt is figyelembe kell venni, fontos a biztonság, az egészség, de a, a dömping is ha egy francia sofőr 100 eurót kap, akkor egy magyar 36-ot. És Madame Grüni az, az előbb azt mondta, hogy akkor elküldik az egyik országból a másikba ezeket a kényszervállalkozókat, semmiféle ellenőrzés nem létezik, mert eh, minden ország a saját eh, független munkavállalói felelős, nem pedig a másik országé. Eh, ilyen módon teljesen igazságtalan versenyt kreálunk, és tesszük az egész területen. Tehát egy olyan direktívára van szükség, amelyik mindenkire vonatkozik, és azután egy külön szektor kellene létesíteni a kényszervállalkozók számára, de a direktívát minden államba kellene alkalmazni, és mindenki tudja, hogy ez hogyan tudna vonatkozni majd a kényszervállalkozókra. A mi javaslatunk mind a két területet felöleli. Köszönöm szépen, és most rátérünk a meghallgatás második részére. Itt most már nem igazán a logisztikáról és a biztonságról beszélünk, és most át szeretném adni Hanke Kramer úrnak a szót, aki az európai ügyekért felelős, és aki a, valójában a logisztikáról fog beszélni, és pedig a Hollandiában. Tíz percet kap, ha kevesebb és elégséges, annál jobb. Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier iets te mogen zeggen over het onderwerp wat zoveel discussie heeft opgeleverd de laatste jaren. Uh, de laatste jaren omdat ik aan de wieg amikor erről a kérdésről beszélünk, hölgyeim és uraim, akkor látnunk kell, hogy ez már jó ideje a levegőben van. Pontosan 79 óta és azóta nagyon gyakran tárgyaltuk. Néhány konklúzióra szeretnék rámutatni, és aztán esetleg bizonyos továbbmutató lépéseket is elmondanék. A TNL-t e képviselem, a közötti fuvarozók Eh, holland eh, szövetségét. Eh, különféle kis és középméretű vállalkozásokat tömörítünk. Ezer, 6 6000 vállalkozást foglalunk ebbe a szövetségbe és ezek a vállalkozások mind arra törekszenek, hogy kicsik is maradjanak, ne váljanak semmiképpen nagy méretűek, és ne is vásárolják ki őket a nagy vállalatok. Ugye a valóság az, hogy mindenki egy kis járművel vagy kamionnal indul ezen a pályán, és az Európai Fuvarozási Szövetség jelentésre támaszkodnék, ami azt mondja, hogy a szociális biztonság és e, e, biztosítottság rendkívül fontos, erre valamennyien törekszünk. E, az ETF az önálló tevékenységet folytató sofőrökkel való kérdés, ezek kapcsolatos kérdést vizsgálja itt, de Továbbra is kérdés az, hogy vajon jelentős változás állt be ezen a területen, ami miatt meg kellene változtatnunk a rendelkezéseket. Akkor mi a helyzet a biztonsági mutatóival a vállalkozó sofőröknek? Vajon ott rosszabbodásnak vagyunk tanúi? Ugye vannak rendelkezésünkre álló adatok, de ezek ennek az ellenkezőjét mutatják. Azt mutatják az adatok, hogy a közúti fuvarozás egyre biztonságosabbá válik, köszönhetően a tagországi kezdeményezéseknek és az új EU jogszabályoknak. Ami az EU szintet illeti, vannak új javított rendeletek, a digitális tahográfok, a pihenőidőre vonatkozó jogszabályok, ezeket mind alkalmazniuk kell a közúti vállalkozósoknak, és ennek eredményeképpen növekedett a közúti biztonság szintje. Éppen ezért az LTF ugye arra is rámutat, hogy a vállalkozó fuvarozók, a független fuvarozók legalább 48 órát dolgoznak heten, 80, több mint 80 órát, 84 órát dolgoznak hetente vajon tényleg erről van szó? Itt ugye nem csak bizonyos típusú jogszabályokra kell figyelnünk, hanem azokra is, amelyek korlátozzák a vállalkozók munkaidejét. Ugye a 84 óra, heti munkaóra, 84-86 óra az gyakorlatilag képtelenség. Ezt be kell látnunk, és itt van a kérdése a kényszervállalkozóknak is. Kérdés, hogy a jelenlegi helyzet megoldására vajon ez a kényszervállalkozói pálya a legjobb megoldás-e? Én úgy gondolom, hogy ami az elvet illető, amit tulajdonképpen eh, vitatunk, a mi eh, szövetségünk és számos egyéb szövetség is azon az eh, állásponton van az EU tagországokban, hogy az önálló tevékenységet foglal, folytató sofőrök bevétele ebbe az irányelvbe az ellentétes lenne mindazzal, ami a szabad vállalkozás ösztönzését jelenteni elszerűen az EU-ban. Úgy gondoljuk, hogy hogy lehet ilyesfajta rendeleteket hozni bizonyos területeken, de nincs precedens arra, hogy a vállalkozói tevékenységet folytató sofőrök munkaidejét próbálnánk központilag szabályozni úgy gondolom, hogy a bevételük az irányelv hatája alá aránytalanul kedvezőtlen helyzetbe hozná őket, és ez ellentétes lenne a jelenlegi erőfeszítésekkel. Úgy gondolom tehát, hogy a vállalkozó maga kell, hogy eh, regisztrálja a saját munkaidejét és szabályozza a munkaidejét. A digitális tahográf eh, használhatatlan a munkaidő jegyzésére és nyomon követésére, amikor ugyebár egy munkavállaló el kell, hogy számoljon a munkaadó felé a munkával töltött idővel, akkor ott az a lényeg, hogy bebizonyosodjon az, hogy mi az az idő, amit nem töltött munkával, nem, nem a munkával töltött idő regisztrálására kellene, tehát annyira figyelmet folytatni, legalább, fordítani legalábbis nem a vállalkozók esetében. Tehát hogyha megnéznénk eh, például azokat a naplókat, amelyeket bizonyos szektorokban vezetni kell, akkor látnánk, hogy ezek hazugságok naplói, és nem konkrétan a munkaidő naplói. Az sem működik tehát feltétlenül jól. Ami a pihenési időt eh, illeti, úgy gondolom, hogy ez a mutatók szerint kellően hatékony, és eh, 90 óránál többet két hetes intervallumra levetítve nem szabad, hogy vezessenek e, ezek a vállalkozó sofőrök, és ezt határokon átnyúló módon is kellene valahogy ellenőrizni. Annak érdekében tehát, hogy egyenlő esélyeket biztosítsunk mindenki számára, a pihenő idők e, felügyeletét általánosan érvényesítenek kellene valahogy, és úgy gondoljuk, hogy ez lenne a legmegfelelőbb mód arra, hogy gondoskodjunk a közötti biztonságról. Úgy látjuk, hogy a, e, az irányelv fő célja az, hogy megakadályozza azt, hogy a munkavállalókat kizsákmányolják a e, munkadók, e, de a kollektív szerződések tapasztalati tapasztalatai alapján fel kell tennünk a kérdést, hogy kik a felelősek a jelenlegi devianciákért. E, vajon miért nem sikerül egyenlő esélyeket e, teremteni? E, azt mondják a vállalkozó sofőrök, hogy ők mindig alacsonyabb szinten vannak kezelve, mint az alkalmazott vezetők, sofőrök. Az irányelv az egy olyan irányelv, ami nek vonatkoznia kellene egyéb tevékenységekre, adminisztrációs tevékenységekre, ki- és bepakolásra. A független e, vállalkozó sofőr az egy olyan vállalkozó, akinek a saját vállalatát kell igazából irányítania, meg kell felelnie a professzionális e, versenynek, különféle e, feszültségeknek, stresszeknek, és rendkívül olyan rendkívül sok olyan járulékos kihívásnak, ami nem vonatkozik az alkalmazott sofőrökre. Úgy gondolom, hogy ezt mind figyelembe kell vennünk, és meg kell nézni, hogy vajon az új irányelv, ami a munkaerőpiacra vonatkozik és a munkához való hozzáférés lehetőségére akkor ezzel kapcsolatosan látnunk kell, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie például egy sofőrnek ahhoz, hogy engedélyt kapjon a vállalkozói tevékenységre. Itt kellő egyensúlyt kell kialakítanunk, és kérdés, hogy vajon törődünk-e kellőképpen a vállalkozó sofőrök egészségügyi állapotával és biztonságával. Természetesen folytatunk különféle információs kampányokat, a tagországok hatóságai hangsúlyozzák, hogy mennyire fontos a pihenőidő eh, betartása. Eh, de eh, kérdés, hogy hogyan tudunk különbséget tenni a kényszervállalkozó és a valódi vállalkozó sofőr között. Hollandiában van egy rendszer, amit működtetünk az adózási területen, de Hollandiában a kényszervállalkozás többé már nem kérdés a fogadatosított rendelkezések miatt. Tehát kérdés, hogy a vállalkozó sofőr valódi függetlenséget élvez-e, mert nagyon gyakran ez egy hamis függetlenség. Arra ösztönöznénk tehát a tagországokat, ahol nincs nemzeti szabályozás erre, ott próbálják meg a lehető legpontosabban megfogalmazni, hogy kit tekintenek, mit tekintenek valódi független vállalkozónak. Úgy látjuk, hogy jelenleg kevés a rendelkezésre álló sofőr, itt ezeknek a számát növelni kell a jövőben. Hollandiában itt egy idősödési korosztálybeli problémával van dolgunk. Azt hiszem ugyanez a helyzet a skandináv országokban is, talán még Lengyelországban és Belgiumban is. Következésképpen a vállalatok törekedni fognak arra, hogy meggyőzzék az embereket, hogy dolgozzanak számukra, de ez azt is jelenti, hogy a sofőröknek lehetősége nyílik arra majd, hogy megválasszák, hogy milyen vállalatok hosszegődnek el, hol vállalnak munkát. Épp éppen ezért beszélnünk kell a közúti biztonságról is. A közúti biztonságot ezt a kérdést nagyon gyakran felhasználják annak magyarázatául, hogy miért kell bevenni a vállalkozó sofőröket az irányelvbe. Ami a közúti biztonságot illeti, úgy látjuk, nincs egyetlen igazi ok sem arra, hogy levonjuk azt a következtetést, hogy az önálló, független sofőrök kevésbé lennének biztonságban, mint az alkalmazott sofőrök. Hollandiában legalábbis a lefolytatott tanulmányok azt mutatják, és itt a beszélő nem folytathatta a prezentációt. Köszönjük szépen! Logisztikáról lett volna szó, de úgy tűnik, hogy itt egy más kérdésre tért át. Andrew itt a Verditnek az alelnöke, logisztikával és postai szolgálatokkal foglalkozik, és azt hittem, hogy biztonságról lesz szó, de valójában logisztikáról beszélt. Kocsis asszonynak megint 10 perce van. Köszönöm elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok ebben a körben. A Verdi helyettes, elnök helyettese vagyok. 2, 8 millió tagja van Németországban ennek, ebből 30 ezeren a forgalomban dolgoznak. A munkaidőre vonatkozóan korlátozásokat kell bevezetnünk, hogy biztosítsuk a munka helyi biztonságot, illetve a, kör, a forgalomban a biztonságot, illetve az egyenlő esélyeket a versenyben. A 2002 per 15-ös irányelv segítségével ezt a gyakorlatba is átültethettük, hiszen ez most már minden vezetőre érvényes, de nem mindenhol ütetik át a gyakorlatba. Európa utcáin soha nem volt ennyire intenzív a verseny tönkretétele, hiszen a verseny egyre igazságtalanabb lett. Ezzel a fáradt vezetők életét is veszélyeztetik. Minden nap kockán forog az életük. Bár a bizottság beszámolójában nem kérdőjelezte meg ezeket az aspektusokat, mégis nem hajlandó átdolgozni a javaslatokat, figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a sofőröktől sok egyéb tevékenységet is megkövetelnek, mint a jármű tisztítása, takarítása, kibepakolás, adminisztratív feladatok, stb., amelyet nem lehet mérni a takométerrel. Arra szeretnék mi kitérni, hogy mi lesz a hatása annak, hogyha a vállalkozók már nem tartoznak bele alá, az EU irányelv hatája alá. Milyen indokok szólnak amellett, hogy az 5 6 561-2006-os elvet betartjuk, tehát ez nem lesz elegendő a vállalkozók szempontjából. Egyrészt a heti 48 órát dolgozhatnak jelenleg, és heti 60 órát. Az EU bizottság javaslata azt a veszélyt hordozom maga, magában, hogy 60-80 órát is dolgoznának hetente. 5,3 tonnás járművek esetében nincsen korlátozás jelenleg, nincsen minimális pihenőidő, tehát a munkaidő korlátlan jelenleg. Az azáltal, hogyha kizárnánk az irányelv hatája alól a vállalkozókat, azt érnénk el, hogy a kis vállalkozókat a más vállalkozók alkalmaznák. Tehát továbbra is folytatódna a kényszervállalkozók alkalmazása. Az EU-ban már meglévő szabályozások mellett a, a bér kérdésében az adó és szociális politika területén, ahol lehetőség van ugye a verseny tönkretételére, a munkaidő esetében differenciáltan kell kezelnünk az egyes munkavállalókat, és a munkavállalók és a munkaadók szempontjából fontos, hogy a törvénynek megfelelően járjanak el. Németország, a németországi helyzetet mutatnám be. 45 ezer vállalat van, aki a transport területén dolgozik, 57%-uk 3-5 munkavállalót foglalkoztat csak, és csak 4%-uk foglalkoztat 50 vagy annál több munkavállalót. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok vállalkozó van, akik maguk is vállalkozók, és önmaguk is a sofőrök egyben. A nagyvállalatok stratégiája így hangzik, lehetőleg minél több önálló sofőrt alkalmazni. A Schenker, amely globális vállalat évelején Németországban vállalkozóká tette a, az alkalmazottait, és ugyanakkor leasingelik a járműveket, tehát egyértelműen kényszervállalkozók lettek belőlük. A DHL ezt sok európai országban teszi, az LKV Augustin, melynek Ausztriában van a székhelye, még követeli is a leasing szerződésre a sofőrjeit, hogy vegyék át a teherautókat, és dolgoznak tovább vállalkozóként. Ez a a válság idejében egyre inkább így van, az utcai forgalomban, hogy 25-30 százalékos, tehát a kis és középvállalkozások körében egyre növekszik a fizetésképtelenség, és romlik a munka feltétel, romlanak a munkafeltételek. Most rátérnék a munkafeltételekre és az egészség kérdésére. 8 órás munkaidő után már ugrásszerűen megnő a veszély, hogyha például 17 órát volt ébren valaki, a teljesítőképessége és a reakcióképessége 0,5 prom ezrelékes fogyasztással van körülbelül egyelő szinten. Az ILO tanulmánya szerint a fizikai és pszichikai teljesítő képesség 20 óra után már 60% alá esik, és csak extrém feltételek esetén lehet ez az érték 80% tehát a hosszú munkaidők következménye az, hogy pillanatokra elalszik az ember, nagyobb kockázata van a vezetésnek, és az vezető teljesen kimerülhet. Ez teljesen független attól, hogy valaki alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgozik a forgalomban. Ennek az ellenőrzése természetesen azt igényli, hogy többen dolgozzanak ellenőrként, illetve nagyobb hangsúlyt fektessünk az ellenőrzésre. Több hatóságot kell ebbe bevonni, az anyagi kérdésekkel kapcsolatos hatóságokat, a a közlekedési minisztériumokat, illetve a munkahogyi minisztériumokat is be kell vonnunk. Ezt valahogy meg kellene akadályoznunk. Németországban a forgalommal kapcsolatos hatóság a forgalmi biztonságra kapcsolatosan riadót fújt. Azt állapították meg, hogy ez a szociális előírásoknak ellentmond, és hogy ez a szociális, ezek a szociális tényezők okozzák a balesetek nagy részét, tehát a munkaidő és a baleseti kockázat nagyon szorosan összefügg. Egy további tanulmányra került sor, amelyre utalnék. A, az európai balesetek 20%-ában a fáradtság nagy szerepet játszott, de ezt nem említik meg általában a statisztikákban, mert ezáltal már büntethetőek lennének az autóvezetők a megkérdezett vezetők 50%-a hosszú távú vezetés esetében egyes másod, egy-egy másodperce elalszik, éjszaka ennek még nagyobb a kockázata, hosszú, illetve szabálytalan munkaidő esetében ennek még nagyobb a kockázata. A biztonsági érvek mondja az Európai Tanács, sokszor a szőnyeg alá söpörtetnek, az, az a annak a logikának az alapján, hogy az autóvezetőknek mindig rugalmasan kell dolgozniuk, bármennyit is vezettek bármikor is van ez a nap során. De viszont a biztonság döntő szerepet játszik, és az európai kontextusban is egyensúlyt kell teremteni a gazdasági tényezők és a szociális munkafeltételek között nem tolódhatunk el egyik irányba sem. Ezért azt vonjuk le tanulságképpen, hogy a verseny egyenlőségének biztosítása szükséges, szükséges továbbá az egészségvédelem és az egészségbiztosítása minden munkavállaló számára, és ehhez az szükséges, hogy korlátozzuk, szabályozzuk a pihenőidőket, és ugyanolyan feltételeket teremtsünk minden országban. A különbségtétel a valóságos vállalkozók és a kényszervállalkozók között csak úgy lehetséges, hogy nagyon költséges vizsgálatokat végzünk az EU munkaidő irányelvében a forgalmi résztvevők költségére akadályoznak meg ezeket a baleseteket, negatívumokat. Ezáltal hozzájárulhatnánk az Európai Unió céljainak eléréséhez. Köszönöm a figyelmet. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönöm az az érzésem, hogy mindenkinek a kezébe van az okmány, amit ilyen gyorsan felolvasod. Szeretném, hogyha a titkárságnak átadnak, és hogy mindenki megkaphatna, aki nem volt itt a mai ülésen. Hajszál pontosan 10 percünk maradt, 5 hozzászóló van, kiki másfél percet kap, ha csak nem jelentkezik még valaki. Tehát először is a jelentéslevőnek szeretném átadni Bauer asszonynak a szót. Az elején vagy a végén kíván hozzászólni? A végén. Tehát mi, mi után a, az összefoglalás is megtörtént, vagy pedig bizonyos kérdéseket szeretne kivárni előbb? Nem, a végén. Rendben van. Üdvözölni szeretnék ném a látogatóinkat, sajnos ezeknek nem tudtam köszönni, de most már el is hagyták a termet, tehát most már csak egy perc maradt kinek-kinek. Evelyn Renyé asszony, azután van Belen asszony, kénytelenek leszünk a végén majd csak angol és franciául befejezni, és azután Péter van belen szeretne utazni. de egy perc fejenként. Köszönöm szépen. Először is kétségeimet fejezném ki illetve sajnálatomat, hogy úgy tűnik, hogy az európai munkaadó szervezetektől senki nem nincs jelen ma. Azt szeretném kérdezni, hogy miért van ez így. a munkaadók, akik az európai szociális párbeszédben részt vesznek. Ezt mondtam, ami a jobb szabályozás témáját illeti asszony, kérem, hogy nyugodtan folytassa, egy perce van, mindenképpen azzal gazdálkodjon. Szó volt itt a takográfokról. A jobb szabályozás projektre emlékeztetnék, Better Regulations, Stoiber úr részéről hangzott az el, aki azt kérte, hogy különbséget kell tenni a kis és középvállalkozások esetében, a takográfokat kell alkalmazni. Ezért, azért szeretnék erről beszélni, mert a ez nagyon összefügg a pihenőidők korrekt meghatározásával is, és hangsúlyozom, hogy mennyire fontos az, hogy a kényszervállalkozókat és a valós vállalkozásokat, valamint a, a foglalkoztatottakat is bevonjuk az irányelvbe. Köszönöm szépen, Péter Mandálen úr, és azután nem fognak te. Köszönöm szépen a szót. Mind a két hozzászóló szeretnék hozzászólni. Krémer úr felvetette azt a kérdést, hogy miért kell hirtelen a független sofőröket bevenni az irányelvbe. Korábban erre nem volt szükség? Erre a kérdésre szeretném látni a választ. Egy másik kérdés pedig az, hogy jelenleg Európában nagyon sok független sofőr működik a belső vizeken, és nekik személyes érdekük az, hogy betartsák a pihenédre vonatkozó irányelveket, mert ellenkező esetben független pozíciójukat veszélyeztethetik. Ezt is azt hiszem, hogy le kell fordítanunk a közúti biztonság nyelvére. Köszönöm szépen, Márki asszony, és aztán Morán asszony. Először is a biztonsággal kapcsolatban, közúti biztonsággal. Ha valaki be tudja bizonyítani, hogy a független vezetők nagyobb kockázatot jelentenek, mint a többi, de ilyen információ nem létezik, és minden szabály, amit mi itt kimondunk a parlamentbe, a, a, a, pontos információra kell, hogy a, a, alapozódjon. Tehát meg kell vizsgálni a, a, a, a munkakörülményeket, és a transport területén csak kevesebb, mint 5% volt a probléma, tehát tényeket és nem, nem lelkesedést kell itt megvizsgálnunk tehát végezetül mi történik itt? Egyik problémát megoldjuk, a másikat pedig létrehozzuk. Tehát nem hiszem, hogy úgy tudjuk megoldani mindezt, hogyha bevonjuk a, a függetleneket ebbe a, a E, jogalkotásba, és azon kívül a, a takográffal hogy fogjuk megvizsgálni, hogy mindenki a, a vállán cipeli majd ezt a berendezést, és úgy fogja megfigyelni, hogy ki meddig dolgozik. Lehet, hogy egész mással foglalkoznak, üzeneteket küldenek, és így tovább. Kell, hogy legyen egy más megoldás. E, Morányi asszony, köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megszervezte ezt a meghallgatást mert nagyon sok információt kaptunk, és a saját felelősségünkkel nézünk itt szembe. Itt valójában foglalkoztatásról és, és szociális kérdésekről van szó, és a különböző hozzászólásokból kiderül, hogy mekkora sokrétőség létezik a helyzetekben, és a szociális Európát kell előrevinnünk. Nem tűrhetjük azt, hogy a, olyan döntéseket hozzanak, amelyek megakadályoznának egy direktívát, ami március 23-án létrejött, és hogy ezzel hátravessenek minket a döntéseinkkel összehasonlítva. Köszönöm szépen, Figovedó asszony, és azután Ránkancári úr. Köszönöm, elnök asszony. Igen, különböző nézőpontok, megközelítések léteznek, amit itt fölvetettünk, alapvető kérdés, van egy érvényes irányelvünk, de nem tartják be, mert ebben az irányelvben elő van írva, hogy a vállalkozókat be kell venni az irányelv hatájába, és így kellene ezt tekintenünk, de nem így van mégsem a gyakorlatban, ez itt a probléma. A tapasztalat, amelyre utaltak különösen Németországban, ismét emellett szólnak. Köszönöm szépen, elnézést kérek Madame Türinentől és Mr. Handeltől. Ők már is hozzászóltak, úgyhogy ebben az esetben nem adok nekik szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy kérdést tennék fel a munkaadók szempontjából. Az egyik kérdés a következő. A vállalkozó sofőröket bevegyük-e az irányelv hatájában, vagy esetleg még jobb munkakörülményeket kellene nekik adni, akkor a kettő közül melyiket választanánk? Ez az egyik kérdés. De... We had a problem with the French uh, uh, cabin. Probléma támadta a francia uh, tolmácsolással. Nos, még egyszer tehát, ha a politika területén ugye két dolog között lehet választanunk, az egyik a jó, a másik a rossz. Mondjuk, hogyha az lenne a kérdés, hogy választanunk kell a közúti biztonság tekintetében egyfelől e, között, hogy vajon szorosabban irányítsuk-e, kontrolláljuk-e e, a pihenő idejét, a vállalkozó sofőröknek eh, vagy eh, bevegyük az irányelv alá ezeket a vállalkozókat, akkor melyiket választanák? Eh, nagy köszönetet mondok mindenkinek, és azt szeretném kérni, hogy a két vendégünk is csak két-két percig beszéljen, és azután a jelentéstevő fog hozzászólni a végén. Tehát Kocsis asszonytól fogunk először is hallani. A konkrét kérdés ugye az volt, hogy miért kell most egyszer csak hirtelen bevenni az irányelv hatája alá a vállalkozókat. Ez nem tény, hanem már évek óta szó van erről, és az irányelvet, irányelv megszületett, és most jutottunk el arra pontra, hogy át kell ütetni a valóságba ezt az irányelvet azok a felismerések, hogy ugyanazok a problémák állnak fenn az alkalmazottaknál és a vállalkozóknál már nem új téma. Ezért is rátérhetek egyből arra, hogy a vállalkozók az utcai forgalomban természetesen nem jelentenek nagyobb kockázatot, de hogyha ilyen hosszú munkaidejük van, akkor igenis kockázatot jelentenek, nem többről és nem kevesebbről van szó, hogy e, egyensúlyt teremtsünk, és azt mondjuk, hogy e, akik autót vezetnek, e, teherautót vezetnek, korlátozniuk kell a munkaidejüket, ahhoz, hogy biztonságosan tudjanak közlekedni, mert ha nem, akkor minden, tehát ugyanaz a problémájuk, mint minden más embernek, aki ilyen sokat vezet. Köszönjük szépen! dernier expert, Monsieur Kramer, vous avez la parole pour deux minutes. Kramer úr, szeretne válaszolni? Várom. Igen, köszönöm szépen. Először is miért kellene bevenni az irányelv hatája alá a vállalkozó sofőröket? Ezt szerettem volna kifejteni, mielőtt elvették tőlem a szót. Az elmúlt évek során 997 eh, eh, óta az EU-ban folyamatosan javul a közúti biztonság. Megnézhetjük az összes jelentést, mind arról szólnak, hogy javuló félben van a közúti biztonság, és ugyanez vonatkozik a teherfuvarozásra is. Következésképpen kevesebb az áldozatok és a balesetek száma a közutakon, ami pedig a szorosabb felügyeletet vagy a vállalkozói tevékenység között kell választani, akkor úgy gondolom, hogy nem csak a munkaidőre kell figyelmet fordítani, és aztán a vállalkozó sofőrökre, hanem például a vállalkozók által alkalmazott sofőrök fizetését is figyelembe kell venni összehasonlító alapon. Amikor az irányelvet alkalmazzuk és kérdésessé válik, hogy a független sofőröket bevegyük ki az irányelvbe, akkor egyfajta ellentmondással találjuk szemben magunkat. Ugye a bizottság azt mondja, hogy elő kell terjeszteni egy javaslatot, és az irányelv nem kerül pontos alkalmazásra, akkor itt egyfajta ellentmondásnak vagyunk tanulni. Bauer asszonyi a szó. Elnök asszony, talán még nagyon rövid összefoglalóra van mód. Nagyon sok információt hallottunk. Olyan információkat, amik nem közvetlenül függenek össze ezzel az irányelvvel, mert ugye ez az irányelv csak a és fél tonna fölötti járművekre vonatkozik, csak úgy, mint a 561-es irányelv nem teljesen helytálló és egy kicsit csalódást okozott számomra a, az, a számokkal való játék. A 2002-es irányelv ugye maximálisan 60 órában szabja meg a heti munkaidőt, de négy hónapos referenciaidőszakban már csak 48 óra. A driving time az maximálisan 56 óra, de két héten belül már csak 45 óra. Tehát a, az alkalmazott és a false employed sofőrök számára teljesen nyilvánvaló,